L'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a pas d'objection. Le procès verbal du Elkezdjük az ülést, a 30. A ülés napi rendjét elfogadjuk, hogyha nincsen ellenvetés. Nincsen speciális közleményem, tehát elkezdjük az első eszmecserét a kibocsátási kvótákról. Jelentés tevőnk Jacqueline Foster asszony. Áttérünk a következő napirendi pontra. Foster asszony egy nagyon érzékeny kérdése foglalkozik ön a jelentésében. A környezet és a légi közlekedés szempontjából is és természetesen a kereskedelmi partnereink szemszögéből is. A, az árnyékentős tevők már találkoztak, számos kompromisszumban sikerült megállapodni. Foster asszony, önnek adom meg a szót, utána az árnyékjelentéstevőnek, illetve mindazoknak, akik szót kérnek. és el szeretnék mondani véleményüket. Kevés időnk van ma, szorít az idő, éppen ezért kérem azt, hogy a hozzászólások ne legyenek hosszabbak, mint egy maximum két perc. a kivéve az árnyékjelentéstevőket. A bizottságot is megkérem arra, hogy majd válaszoljon a kérdésekre, illetve Foster asszonyt kérem, hogy megközelje a vitát. Elkészült, akkor önél szól. Um, so I'd just like to begin by, for obviously... Köszönöm szépen. Néhány kollégát fordulok, akik nem vesznek részt a jelentésben konkrétan. Valóban csak, hogy tudják, hogy megállítsuk az órát, erre szolgál ez a jelentés, hogy egy globális emissziós rendszert hozzunk létre, kereskedelmi rendszert ez a cél az európai rendszer fényében, amely néhány évvel ezelőtt jött létre, azért nem igazán indult be. Az Európai Bizottság készítette az alapjavaslatot ehhez, és Montrealban, amikor legutóbbi évben, legutó, elmúlt évben sor került egy gyűlésre, ott terjesztettük elő. A fő cél az, hogy leállítsuk az órát. Szeretnénk elérni azt, hogy egy globális alapú rendszer jöjjön létre 2021-re egyébként. Éppen ezért a felelősségünk az, hogy legalább a jelenlegi jogalkotást biztosítsuk be, és a tárgyalók körében ott lesz az Európai Unió is 163 mm, mm, mm, más országgal együtt, és egy globális rendszert kívánnak létrehozni. Ez lenne az ideális rendszer, nem arról szól, hogy különböző rendszerek működnek a világ különböző részein, hanem egy globális alapú rendszert hozunk létre. Azt hiszem, hogy jó hír mindeddig, hogy egy önkéntes rendszer már létezik, amelyhez csatlakoztak a tagállamok, és innentől kezdve nem is önkéntes, és 70 olyan ország van, amely 85%-ban felel a kibocsátásért, és ők csatlakoztak. Ez egyelőre jó eredmény. Nézzük a következő lépést a globális rendszer kialakításában az az, és köszönöm szépen az árnyék előttnek, hogy hozzájárultak, és a koordinátoroknak is, hogy igyekeztek egy erős pozíciót kialakítani a tárgyalások során. Itt a Clock az állítsuk meg az órát jogalkotás során. A Környezetvédelmi Bizottság nem volt annyira sikeres eddig, de minden esetre a trilógosban egy plusszal indulunk a Strasbourg ülésünk. Köszönhetően az árnyék előttoknak sikeres volt, egy sor kompromisszumot kell kidolgozni, ezt meg is tettem, és ezt eh, a a szocialistákat, a néppártiakat, az áldét is sikerült bevonni, akkor ez működni fog. Eh, van egy-két kolléga a zöldek körében, illetve a GUL részéről, aki csatlakozni tud majd, és a szocialista képviselők hasonló irányi módosításokkal állnak elő esetenként, mint a zöldek. Sajnos ezeket nem tudjuk feltétlenül a holnapi szavazáson összhangba hozni azzal az irányvonallal, amelyre mi gondolunk. Úgy vélem, hogy egy rövid emlékeztetőre szükség van, hogyha az állítsuk meg az órát elvet alkalmazzuk, akkor együtt kell működnünk a néppártiaknak, a meg az alde és az ECR-nek is természetesen, és másoknak is részben legalább és ez lesz a legjobb eredmény, amit el tudunk érni, és ezzel jutunk a legtöbbre. Három fő területet szeretnék kiragadni, ahol kompromisszumra van szüksége. Ami fontos az az, hogy magyarázzuk el, hogy két rendszer van, az eredeti régi EU ETS rendszer, amelyet ismerünk, ez egy Caped Trades rendszer, amely árverési alapon, az aukciós alapon működik, és ez, az új globális rendszer viszont a COSIR, amely egy más, egy beváltható rendszer, és mm, az Európai Bizottság is egy referenciát készített, és a lina tényezőt kell használni, és a régi rendszer össze van összhangban, de itt nem fog működni az új rendszerben. És ez az én tanácsom, hogy ezt vegyük figyelembe hangsúlyozni kell, hogy párhuzamosságokat nem szabad kialakítani, és nem alakulhat ki egy konfliktus azzal, amit jövőben csinálunk, egy globális rendszert akarunk, akkor ez a globális rendszer mindenképpen alkalmazandó a harmadik államokban is, harmadik államokból ténő, történő és EU-n belüli repülésekre is, és mert ezeket egységesen kell tudni alkalmazni. Végül is egyébként pedig a tagállamoktól elvárhatjuk, és az ottani cégektől, hogy különböző rendszereket alkalmazzanak, de ez nem lenne szerencsés, tehát az országon belüli utazásokra is ezt kell tudni alkalmazni, ez lenne a kompromisszum lényege. A másik két pont az eredeti rendszerről beszélve, itt a ez egy nagyon képlékeny megfogalmazás, és minden némű bevételről beszélünk, amit a, e, ezt be kéne vonni ez alá. A klímaváltozás szempontjait alkalmazni kell. Mi ehhez persze nem ragaszkodunk, mert ez a légi közlekedési ipara vonatkozik, és még vannak projektjeink, technológiáink, az Clean Sky 1-es Clean Sky 2-es több milliárdos euró, eurós rendszerekről van szó ebben az esetben. A Single Sky rendszerünk is működik, az összes ilyen projekt megvan, tehát és jövelő projekteink is van, és mérsékelni akarjuk a kibocsátásokat, a CO2 kibocsátást mindenek előtt, és az az, hogy azokat a bevételeket kivonjuk a globális rendszerből, amelyek segítik a tagállamok oldalán a kutatást, fejlesztést, amelyel mérsékelni tudjuk a légiközlekedés kibocsátását. Így gondolkodunk tehát a ring fencing ügyében, a aztán egy másik pont, azt hiszem a hetedik kompromisszum volt, ez ugyanaz, végül is ismételni akarjuk, amit már az, az ETS-ből indultunk ki, itt vannak tesztutak, diplomáciai utak és egyéb kérdések is, képzés, kiképzés, humanitárius segítségnyújtás, stb. Amikor kivételt kell alkalmazni a rendszer alól természetesen. És ez tényleg az, amit szerintem el lehet fogadni. Összességében tehát elmondhatom, ha kulcsfontosságú kérdések kétharmada olyan, hogy egy, meghatározzuk az irányt, amire haladni akarunk, és hogy, hogyan tudjuk a rendszert alakítani és támogatni kellene a biztos ebben az ügyben, és a Montreali tárgyalócsapatot is, és a tagállamokat is, hogy sikeresek legyünk. Én egyébként nagyon optista vagyok. Az első rangú cél az az, hogy ez a stop the clock, az állítsuk meg az órát elf alkalmazásra kerüljön. Köszönöm szépen a kollégáknak a konstruktív vitát, és a bizottságnak is, hogy segítettek ebben a munkában. Köszönöm szépen. Merci, Madame Foster. Köszönöm szépen, Foster asszony, megnyitom a vitát, és Wim van de Kampúrnak adok először szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mijn collega Marcus Ferber eh, te vervangen. Hij is van... Egy eh, kolléganőmet képviselem a mai napon, sajnos már nem tudott eljönni. A nevében Szeretnék köszönetet mondani a Koszter kolléganőnek a konstruktív együttműködésért, amire sor került az elmúlt hónapokban. A részletekre már kitért a kolléganő az elmúlt néhány percben. Ehhez csatlakozni tudok egyébként. Összesen nyolc kompromisszumos módosítót sikerült kialakítani, ezt támogatni tudjuk a néppárti frakció szempontjából azt tudom mondani, hogy nagyon egyetértek Foster asszonynal számos kérdésben, mindenek előtt abban, hogy Európai Unió nem járhatja a saját útját egyedül, különböző technikai lehetőségek vannak arra, hogy csökkentsük a kibocsátást a légi közlekedésben, és ha megnézzük, hogy mit sikerült elérni az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben. Végül is már többet sikerült ezen a területen elérni, mint az emisszió kereskedelmi, kibocsátás kereskedelmi rendszerrel, de hát ezt még a következő években kell majd tisztázni. Bízom abban egyébként, hogy az MV bizottság majd figyel ránk, itt a Trán véleményre. Azt, hozom, azt hiszem, hogy ezek nagyon észszerű pozíciók, amiket hangoztatok, ez az egész parlamentnek javára válik. Majd köszönöm. Köszönöm szépen, Vim Van de Kampur. Nielsen következik. Igen. Köszönöm szépen. Amikor Montrealban jártunk, a parlamentnek, a bizottságnak is volt egy delegáció, és a tanácsnak persze. Nagyon jól sikerült együttműködni mind a három intézménynek, ez sikeresnek bizonyult és a globális rendszer támogatók, és mielőtt hazajöttünk, megállapítottuk, hogy van itt egy európai feladat, ez az, hogy mindent a lehető legjobban képviseljünk annak érdekében, hogy egy, egy működő globális rendszer jöjjön létre, ami azt jelenti, hogy az új rendszer tényleg becsatolható legyen a globális rendszerbe, tehát a mi rendszerünk. A bizottsági javaslat, amely most megszületett, tényleg ebbe az irányba mutat, amiben megállapodtunk, és nagyon fontos ezért, hogy Európa járuljon hozzá egy stabil globális rendszer kialakulásához. Az ICAO-nál is ezt akarjuk képviselni, Nos, itt egyébként van saját hatáskörünk is a döntésben, de nekünk arra kell törekedni, hogy a globális rendszer erősödjön, és egy politikai szándékot kell erősíteni, miszerint a párizsi, együtt, párizsi együttműködés, a fegyezmény valóban életben maradjon. Ehhez Persze politikai szándékra van szükség. Köszönöm szépen Foster asszonynak a munkát. Nem értek egyet mindennel, de azért a legtöbb kompromisszumot támogatni tudom. Fontos még megállapodni, a, megállapítani azt is, hogy vannak a zöldektől, a gújétől olyan módosítók, amelyek mellett kitartunk, és amelyeket továbbra is támogatnánk, és képviselni szeretnénk. Sajnos ezek a kompromisszumban nem épültek be. Ami számomra fontos, az az, hogy a szankciók révén ki létrejövő bevételek újra a klíma javítására szolgáljanak. Ezt nem kutatásra kell használni ezt a pénzt például, hanem a klíma javítására. Egyébként igyekszik most a, éppen most vizsgáljuk a szavazan listát. Köszönöm, Köszönöm szépen, Mászner asszony. Köszönöm szépen Jackie Fosternek. Jól együttműködtünk. Azt gondolom, hogy elhangzott már nyolc kompromisszum van az ALDE, mindet képviselni tudja. Mi már hosszabb ideje foglalkozunk ezzel. Egyébként az EU-n belül úgyis más a helyzet, mint globálisan, és mint az előadó mondta, mi is azt a véleményt képviseljük, hogy itt most egy globális közlekedésről beszélünk, ehhez globális megoldásokra van szükség. Az ICAO e készített egy kis, készített egy anyagot, és természetesen az EU részéről egy ambiciózusabb megközelítést tudnánk segíteni, még mindenki benne van, az Egyesült Államok is nem szálltak ki, meg kell nézni, hogyan lehet ezt majd megvalósítani, de annak sok értelme nincs, hogy bármennyire is szép lenne, hogy ambíciósan lépjünk fel EU-ként, és már régebben megtanultuk azt, hogy a többiek megtagadják ezt az ambiciózis haladást, akkor nem sokra megyünk, ezzel az ICAO-val, ezért azt az egész világon haladni kell, és hát az ambíciókat illetően az zöldek azt javasolták, hogy más emissziókat is vonjunk be a CO2-n kívül. Tehát az egész rendszer éppen a CO2-vel foglalkozik, a széndioksziddel, ezért ide újat bevonni, ez nem fog működni, ezt más úton kell megpróbálnunk. Persze kívánatos lenne önmagában a dolog, de az ALDE, ALDE-ről azt tudom mondani, hogy a kompromisszokat támogatni tudjuk. Köszönöm a konstruktív együttműködést. Merci, Madame Meissner. Köszönöm. Köszönöm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollega Fosterille hänen... Köszönöm szépen Foster kolléganőnek ezt a konstruktív együttműködést, ami létrejött. El kell, hogy mondjam, az ambíció szintünk kicsit eltérő ahhoz képest, amit máshol az egész világon globálisan képviselnek, és ez a kompromisszumok arra szolgálnak, hogy ezt összhangba, összhangba hozzuk. Az a helyzet, hogy a párizsi megállapodás egy kötelezettséget ró ránk, mint minden szektorra egyébként, tehát cselekedni kell. Én abban bíztam volna, egyébként, hogy e, ez a terület, amelyel foglalkozunk, vagy még beszélhetünk a tengerészeti területről is, itt is született egy vélemény, és ott nem sikerült egy globális megállapodást elérni 2021-ig. És hát attól félek, hogy légi közlekedésben sem jön ez létre, és akkor európai megoldást kell találni, ahogy amit a tengerészeti közlekedésben ez megtörtént, a tengeri közlekedésben ez megtörtént. A nagy kérdés egyébként itt az európai családunkban, hogy az egységes európai égbolt alakulása, fejlődése igencsak lassú volt, tehát meg kéne nézni, hogy a saját házunk táján hogyan tudunk söpörni. Itt van elég dolgunk, hogyha csökkenteni tudjuk helyi megoldásokkal a kibocsátásokat, és eh, így is el lehet jutni egy közös megoldásra szerintem. Egyébként összességében bíztam volna abban, hogy a közlekedési ágazatban egy kicsit eh, elkötelezettebbek vagyunk, talán az Envi lesz elkötelezettebb ezekkel a témákkal. Ez az oka annak egyébként, hogy ezt eh, nem követtem ennyire. Egyébként a frakciónk nem tudja az összes kompromisszumot támogatni, egyszerűen azért, mert ezek túl gyengék helyenként, ezek a kompromisszumok. Minden esetre köszönöm a jó együttműködést, és remélem sikerült többet elérni. Merci, Madame Kilonen. Monsieur Dalunte, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, ahogy itt ülünk és tárgyalunk is, egyre nő a légi közlekedésből származó kibocsátás, és természetesen az intézkedésekre, amelyek ezt a folyamatot visszafordítanak és csökkentenék, ezek eh, már úton vannak. Négy megjegyzést engedjenek meg. Ugye 2020 az egyik nagyon fontos eh, határidő, a harmadik országok és az EU közötti közlekedés ide-oda 2017-től kezdve gyakorlatilag felére kellene, hogy csökkenjen az ICAO e rendszerének megfelelően. A no floor, mint olyan, hát jobb a semminél, de a szereplőknek szüksége van arra, hogy egyáltalán helyzetbe hozhassák magukat. Tehát a piaci alapú intézkedéseket nem úgy kell tekinteni, hogy ezek valamit helyettesítenek, hanem ezeken keresztül valósulhatnak meg a célkitűzéseink. Úgyhogy nem az ICAO megállapodáson keresztül kell megvalósítani a céljainkat. A CO2 kibocsátás és a NOXok, a, a kén részecskék és egyéb káros részecskékre vonatkozóan tudjuk, hogy kétszer vagy négyszer is magasabb lehet ezeknek az anyagoknak a, a negatív hatása a környezetre, mint a széndiokszid kibocsátásnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy multiplikátort kellene alkalmazni a légiközlekedésre vonatkozóan. A, az emisszió kvótáknak a szabad kereskedelme nyilván pénzmozgásokat is eredményezhet az adófizetők és az ipar között. Azonban én azt gondolom, hogy a tagállamok hatáskörébe kell, hogy tartozzon ezeknek a feleslegeknek a, az adásvétele. Még pedig 2021-től kezdve és bármilyen bevétel is generálódik mindebből, ezeket mindenképpen a klímaváltozás hatásainak visszaszorítására kellene fordítani. Köszönöm. Köszönjük szépen. A bizottsághoz fordulok, és megadom a szót Lorenz Gráf asszonynak. Ön hallotta a kollégáimat, ők megkongatták a vészharangot, nagy viták azt folytattunk a éghajlati megállapodásról, a legutóbbi fejlemények tükrében, az Atlanti-óceán túlszó oldaláról, és azt gondolom, hogy Európának példaértékű magatartást kell mutatnia, hiszen ez nem csak az éghajlás szempontjából, hanem a gazdaság nézve is jó. Önnék a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, mindenkit köszönteni szeretnék. Igen, hallgattuk a képviselőket, odafigyeltünk arra, amit mondtak. És Foster asszonynak és a többi sedónak köszönhetően, illetve a többieknek is, azt gondolom, hogy nagyon jó tárgyalásokat folytathattunk a múlt hét során Strasbourgban. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy tovább kell haladnunk, mégpedig nagyon gyorsan ebben a dosszióban. Ez mindenki számára kötelező. Ebben a kontextusban várjuk egyébként a kompromisszumos módosítókat, és ahogyan nagyon helyesen elhangzott, az év végére, ha elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor járunk a legjobban, erre is van szükség. Fókuszálnunk kell természetesen az átmeneti hatályra, illetve ennek a korlátozásnak a fenntartására, de egy globális rendszerre is koncentrálnunk kell Ahogyan bizonyára tudják, és ez egy korábbi felszólalásban is elhangzott, a szakbizottságon belül itt nagyon sok munka zajlik, de az ICAO-n belüli bizottságban is, racionalizálva a szabályokat, nagyon sok munka elvégzésre került, és további tájékoztatást várunk és kapunk majd, hogy azok az országok, amelyek részes felei ennek a megállapodásnak, hogyan reagálhatnak az egyes konkrét helyzetekben. Ugye az USA-ból, az új Trump kormánytól már kaptunk híreket, tudjuk, hogy itt nem jó irányba haladnak a dolgok, és Kína is egy kulcsfontosságú szereplő, az ő szándékaikat is ismernünk kell. Nem szabad viszont előre szaladnunk, hogy mi lesz majd az eredménye az ICAO belüli tárgyalásoknak, meg kell várnunk ezeknek a végét, és akkor lesz tiszta képünk arról, hogy hogyan lehet majd ezt a végrehajtást véghez vinni. Ugyanilyen óvatosnak kell lennünk, tehát azoknak a repülőutaknak a vonatkozásában is előrébb kell jutnunk, ahol a Párizsi Klíma megállapodás égisze alatt a légiközlekedést is érinteni fogja ez a mínusz 40 százalékos emissziós csökkentés, bár ez nemzeti célkitűzés, ami mondjuk nagy különbség ahhoz képest, hogyha van egy rendszerünk, ami nem nagyon tetszik, nem nagyon felel meg, miközben lehet egy olyan rendszer is, ami mindenkinek, mindenki számára kötelező. Mindenképpen konzisztensnek kell lennünk, nem szabad olyan jelzéseket adnunk, hogy itt visszalépnénk a Párizsi megállapodástól. Én azt gondolom, hogy Trump úr beszédét követően pár héttel tényleg egyfajta választó úthoz érkeztünk. A mi javaslatunkban a lineáris csökkentési tényező mellett foglaltunk állást, és ezt tartjuk fontosnak, úgyhogy várjuk az önök kompromisszum és módosítóit is, üdvözöljük az együttműködést a továbbiakban is önökkel. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Gráf asszony. Most visszaadom a szót Foster asszonynak. Yeah, just a couple of... Köszönöm szépen, csak egy pár megjegyzést engedjenek meg. Fandenkamp a néppárt részéről nagyon helyesen fogalmazott, amikor felsorolt itt a problémákat, például az elmúlt húsz évben a hozzájárulások, az űrkutatás, a Single European Sky, erre bizonyára emlékeznek, hiszen ő volt a téma felelőse, de tovább is kell lépnünk. Mindezek azonban nagyon fontos tényezők, és hozzájárulnak ahhoz is, hogyan kell ezt az egész helyzetet kezelnünk, és tekintenünk. Aztán a Clean Sky, ami több milliárd euróval felvértezett program, az 1,4 milliárd euróval is ide sorolható. És persze ugye sokszor panaszkodunk, hogyha nem sikerül két óra alatt Londonból akár ideérni, de tudatában kell lennünk annak, hogy a, a párizsi megállapodás megszületett, mindenre oda kell figyelnünk. Említették itt az USA-t és Trump elnököt, aki úgy döntött, hogy az USA kilép ebből a megállapodásból. Viszont a pozitív oldalon miután ennek a Párizs megállapodásnak a légi közlekedés és a tengeri közlekedés nem része, ezért az USA tulajdonképpen, ha racionálisan döntene, betarthatná a megállapodás és részes fele maradhatna. Aztán, ami a kutatásokat illeti, ugye a bevételek és a pénzek kérdését, és főleg, hogy ezek pántlikázottak, akkor azt tudjuk, hogy ezek kutatásra lesznek szánva, és be kell vonni mindebbe az ipart is, hogyha valóban csökkenteni akarjuk a kibocsátásokat. Köszönöm szépen az Aldés kollégák felszólalásait, Kalenen asszonyét is. Sajnos a zöldek részéről hallottuk, hogy legyen európai megállapodás. Hát volt ilyen, kérem szépen, vagy legalábbis azt véltük, hogy ez az, de hát tíz év alatt nem sikerült jobbat kihozni, és éppen ezért most nincs más választásunk, mint egy globális megállapodást tető alá húzni. Úgyhogy a zöldek kollégámnak mondom, hogy nem lehet elvárni a tagállamoktól, meg a vállalkozásoktól, hogy különböző rendszereket tartanak életben, az EU-n belüli ö, utazásokra, illetve harmadik országokba való repülő utakra Szerintem a szakemberekre kell hagyni eh, azt, hogy itt eh, a legjobb megoldásokat eh, megteremtsék. Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek. Holnap lesz ugye a szavazás, a bizottságnak is köszönöm a megjegyzéseket. Azt hiszem valóban konstruktívan tudtunk együttműködni, és ezzel továbbra is így kell haladnunk majd előre. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Foss. Köszönöm szépen, Foster asszony. Holnap reggel fogunk szavazni a jelentésről, folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez egy bizottsági javaslat a 2009-es irányelv átdolgozásáról, ami a megújuló energiaforrások támogatását illeti. Ez a javaslat kapcsolódik egy másik javaslathoz, ami a harmadik energiacsomag átdolgozására vonatkozik, illetve az Európai Unió által megragadott kezdeményezésekre a Párizsi megállapodás kapcsán. A közlekedési ágazat diversifikáció az egyik legfontosabb cél, illetve az alacsony széndiokszid kibocsátású módozatok felé történő elmozdulás az ITRE is készített egy vélemény, Bász Eichhut kollégának adom meg a szót, hogy mutassa be a jelentés tervezetet, parancsoljon öné a szó. Very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, ez az egyik legfontosabb dosszié a téli csomagban, ahogyan, amit a tavalyi évben a bizottság előterjesztett, és számos pontot fölse, fölsorol energiahatékonyság, energiapolitikák, de ez gyakorlatilag a jogalkotást célozza, hogyan lehet 2021 és 30 között a megújuló e-, energiával egy rendszert tető alá hozni. Nyilván a szállítmányozás, a fuvarozás egy nagyon fontos szerepet képvisel, a közlekedés, hiszen tudjuk, hogy az EU-n belül 32 százalékot visz el az energiafelhasználásból. Sőt, az, az üvegházhatású gázkibocsátásért is nagy részben felelős. Nagyon sok tárgyalási kör és forduló az EU-n belül a célkitűzések köré fog ö, ö, koncentrálni. A két, a 27 százalék hangzott el 2030-ig, mint egy célkitűzés, miközben itt a parlamentben úgy tűnik, hogy ez túl alacsony célkitűzés. Annak érdekében egy 20%-ot érjünk el 2020-ra, 5%-os növekedés kell elérni 2020-ra megújulókból, ezt követően pedig, hogy a 27%-ot elérjük 2030-ra, 1%-os évi növekedéstre kell magunkat elszárnunk. Tehát, hogyha versenyképesebbek akarunk lenni, és hogyha megnézzük a különböző árakat, az energiaforrásokat illetően, a bizottság azt javasolja, hogy 2020-at követően 5%-ról 1%-ra csökkentsük az arányt. Hát kevesen fogják ennek a logikáját tudni követni, itt inkább a célkitűzésnek a növekedésére kéne elszállni magunkat. Nyilván tudatában vagyok abban, hogy itt az ITRE szakbizottságnak van illetékessége. Ennek ellenére jónak tartjuk azt, hogy a különböző szakbizottságok is megfogalmazhatják a saját célkitűzéseiket. A mi szakbizottságunknak a felelőssége az is, hogy nemzeti célkitűzésekre lesz szükség. Tudjuk jól, hogy a tanácson belül volt egyfajta megállapodás, annak érdekében, hogy a britteket egy kicsit körül udvarolják, mert ők egyáltalán nem akartak beszállni a megújuló energiaforrásokba, és ezért egy kompromisszumos megoldás az volt, hogy legyen egy EU-s célkitűzés, de ne legyen ez kötelező nemzeti szinten. Az állam és kormányfők így dönthettek, de a parlament szerintem ne járjon, járjon el ugyanígy, hiszen sokkal világosabban, egyértelműbben kellene előre haladnunk a munkánk során, és világosabb lenne, hogy a nemzeti célkitűzéseket tűznénk ki. A történelem is azt mutatja, hogy ezek a célkitűzések vitték előrébb az országokat. Például Hollandiában, nem, ha nem lett volna nemzeti célkitűzés az EU részéről, akkor nem lettek volna előrelépések a mi országunkban sem. Úgyhogy szerintem ezek igenis észszerűek, ezek a nemzeti célkitűzések. Úgyhogy bizonyára erre vissza fogunk még térni a tanácson belül is. Tehát a megújulókra vonatkozó irányelvenről folytatott vitákban is visszaköszönnek majd ezek a témák, de a, a közlekedést illetően is van még egy forró krumpli, a bio üzemanyagok témája. A bizottság mit is javasol itt? Az első generációs bioüzemanyagok vonatkozásában ugye van egy 7%-os határ, de ezt csökkenteni fogják, ezt a felső határt 3,8%-ra 2030-ig. Bizonyos vagyok afelől, hogy lesz erről jó pár vita, de én nem, nem úgy döntöttem, hogy ezt meg kéne változtatni, hanem megtartottam ezt a 3,8%-os arányt. Sokan ki is akarják vezetni ezt, a bioüzemanyagot, van, aki növelni akarja ezt a felső határt. Tehát mindenféle elképzelés itt van a, az asztalon. Miért ragaszkodtam a 3,8%-hoz? Hát azért, mert a, bizo- a bizottság is nagyon racionálisan jutott el ehhez a szám arányhoz. Miközben az nekem nem tetszik, hogy a számokat illetően egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha minden olyan bioüzemanyag, amit szántóföldön termesztenek, az rossz lenne. Ez nem így van. Az a lényeg, hogy kemény, világos, szigorú kritériumok mellett határozzuk, megdefiniáljuk, hogy mi a jó, meg mi a nem jó bioüzemanyag. Aztán ugye ne felejtsük el, hogy ott van a földhasználatnak a közvetett megváltoztatás, aminek negatív hatása van a bioüzemanyagokra, a dízelre, de azért legyünk őszinték, az első generációs biodízel, nem is nagyon működik jól sőt, negatív hatása van az üvegházhatású gáz mérlegre. Említhetem itt a pálmaolajat is, a parlament két hónappal ezelőtt azt mondta, hogy a pálmaolajat teljes mértékben erodálni akarja, ki akarja iktatni a bioüzemanyaggyártásban. Tehát ezt nem akarjuk, de most ezt erre az egy olaj típusra mondtuk ki, miközben az összes rosszat ki kéne rúgni a rendszerből, meg kellene szüntetni. Tehát a közvetett a földhasználóknak a közvetett megváltozása mellett a pálmaolajat sem lehet hosszú távon fenntarthatóan alkalmazni. Viszont ez ugye azt is jelenti, hogy a jó bioüzemanyagoknak az aránya meg nőhetne. nőhetne. Ez a 3,8 százalék a, a land-based bio üzemanyagokat, illetve azok használatát csökkenti, tehát lesznek, amelyek kikerülnek a rendszerből. Látom, hogy sietett az elnök asszony, hogy, hogy még gyorsabban fogok beszélni. Egy órát is tudnék erről szónokolni, de akkor rövid leszek. Tehát a főtasználat közvetett megváltozásával a rosszakat tehát kigyomláljuk, a jó hozzátevők, mint az etanol, bioetanol, megmarad, ami meg jobban tud teljesíteni. Tehát ez az egyik javaslat. Aztán a, a smart bio üzemanyagok, ha úgy tetszik, ahogyan a bizottság hívja őket, az elektromosság és a foszilis üzemanyagok, főleg a biomasszából származnak, ezek 6,8%-ra fogják az arányukat növelni, legalábbis ez a cél. Ezek vonatkozásában van egy alsóbb célkitűzés, tehát egy al célkitűzés is, mert itt két helyzetbe lehetne hozni, és egyfajta versenyt engednének kialakulni. A raportőr egyébként igyekszik azt is biztosítani, hogy az elektromosság, az áram és a biomassa is egyen, nagyobb egyensúlyban szerepeljen. A foszilis üzemanyagokat illetően szerintem nem tartunk még ott, hogy ezt promotálni tudjuk, főleg ha a körkoros gazdaságra gondolunk, ahol tudjuk, hogy a hulladék alapú termékeket különbözőképpen kellene alkalmazni, felhasználni. Tehát, hogyha most a foszilis anyagokat hirtelen le akarjuk váltani, szerintem itt túl gyorsan jár el a bizottság, és azt várnám a bizottságtól, hogy egy jobban megfogalmazott javaslattal álljon elő, a hulladék alapú foszilos, foszilis üzemanyagokat illetően. A közvetett kibocsátások, még egy fontos téma, ugye az intelligens vagy smart bioüzemanyagokat mindenki szájára veszi mostanában, nagyon sokat tematizálják, tehát fontos tudnunk, hogy mit jelent ez a fogalom, mert valljuk be, hogy a közlekedésen és az energiaszektoron túl is használják, felhasználják ezeket a, a, az üzemanyagokat. Tehát amit most lehet, hogy smart bioüzemnek nevezünk, azt mondjuk a vegyipar felhasználja, de ez a lépés, hogy ide eljussunk, ez az ipar számára tulajdonképpen tetszetős, lehet, miközben őket a mostani jogalkotás akár arra is készítheti, hogy hát ha már lehet még használni ugye pálmaolajat, akkor miért ne használják azt is. Tehát a fenntarthatósági kritérium, mint olyan is nagyon fontos lenne. A légiközlekedés, itt a bizottság talán nem a jó irányba tett javaslatokat, ha van egy ágazat, ahol a bioüzemanyagok, üzemanyagok, főleg az intelligens üzemanyagok nagyon fontos szerepet játszanak, az pontosan a régi közlekedés lenne, vannak is alternatívák, Éppen ezért a jelentéstevő a 6,8%-os célkitűzés alá sorolná a, a közlekedést is. Mert a közlekedésben nagyon nagy a verseny, talán méltányosabb a, a smart bioüzemanyagok és az elektromosság között, miközben a légi közlekedésben tényleg nagyon fejlett bioüzemanyagokat kellene fejleszteni, és erre helyezi a hangsúlyt a jelentéstevő. Ez húzódik meg tehát a gondolataink mögött, egy kicsit más, mint amit a bizottság javasol, de várom a hozzászólásaikat. Köszönöm. Merci, monsieur Bassekut. Köszönöm szépen, Bassekut kolléga. Nincs egy óránk, még akkor is, hogyha nagyon lelkesítő önt hallgatni. Megnyitom a, a vitát. Először az árnyék jelentéstől kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a vita első szakaszában járunk, viszont vannak olyan dolgok, amelyek igazán meglepőek. Amit uh, hallottunk, úgy tűnik, hogy itt általános kérdésekről, de speciális kérdésekről is szó van. Az általános megjegyzéseket természetesen támogatni lehet javaslatokat. Az új uh, javaslat szerint 27%-os legyen ez az arány, de nem kötelező érvényű tagországokra nézve. Ezt európai célnak tekintjük. Természetesen itt felmerül egy kérdés, az szokványos kérdés, hány tagország fogja ezt vajon betartani? Hány olyan tagország lesz, amely eléri majd ezeket a célokat, illetve hány célt sikerülhetne elérni, hogyha ez kötelező érvényű lenne? Azt gondolom, hogy ezt a szakbizottságban még el kell, hogy mélyítsük. Ami pedig a mixet illeti, a 45%-os célkitűzést a megújuló energiaforrásoknál, azt gondolom, hogy ezáltal az egész csomag fenntarthatóvá válhatna. Tehát fontos, hogy ez egy fenntartható cél legyen, illetve a mix is fenntartható legyen. Természetesen környezetvédelmi célokat szeretnénk elérni, viszont az összeság az lehetőségeit néznünk kell, az ipar lehetőségeit is, azért, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Számomra a fenntarthatóság egy nagyon fontos cél. De nagyon fontos, hogy realisták legyünk. A 10%-os célkütőzés is elhangzott, erről is megnyitottuk már a vitát. Ez 2020 után eltűnik, de a vita nyilván még csak most indult. Én nem gondolom, hogy a 10%-et eltűnünk a közlekedési ágazatból, azt gondolom, hogy megfelelő javaslatokat kell még tennünk. És ami a, az ásmondunkat illeti, a bioüzemanyagokkal kapcsolatban közlekedési szakbizottságként mindig is ezt az áspontot képviseltük. Az alcélokat nem pontosan megnevezte a jelentéstevő, én a jelentéstevő kérdés felvetésével, felvetésével osztozom, ami a modalitásokat illeti, hogy a bizottságot szeretne áttérni az első generációs bioüzemanyagokra, a második generációsokra. Azt gondolom, hogy ez egy nyitott téma, a vegyipar szempontjából is meg lehet közelíteni, és vannak olyan termékek, amelyek a 9-es függelékben szerepelnek, olyan dolgok, amelyeket szélskörben használnak, az élmiszerágazatban, de a takarmányoknál is. Az élelmiszeripart szeretném itt külön kiemelni. Így ez kikerülne a ciklusból, és bioüzemanyagokat állítanának ebből elő. És mindez ahhoz vezethetne, hogy árkonfliktus alakul ki. És természetesen egy olyan kérdésről van itt szó, amely szintén foglal, amivel szintén foglalkozni kell. Ami pedig a termékek mennyiségét illeti, amelyeket a második generációs bioüzemanyagok előállításához felhasználnak, mindennek a jelentős hatása van a keresletre is. Hát nagyon fontos, hogy az egyes modalitásokkal külön foglalkozzunk, illetve az a kérdéssel, hogy a majd létrejövő jövő hiányt hogyan akarjuk pótolni. Hogyha foszilis üzemanyagok helyett a bioüzemanyagokat támogatjuk, akkor eh, ezek kérdéssel is foglalkoznunk kell. Ezek volnának a legfőbb témák, ami az alacsony kibocsátású mobilitást, illeti, illetve egyéb témánkat. Itt eh, egy olyan megközelítésre tettünk javaslatot, mi szerint az első generációs bioüzemanyagokról térjünk át a második generációsokra, viszont nagyon fontos, hogy ez lépcsőzetesen történjen. Ezek lettek volna a legfőbb témánk, és nyitott vagyok a további tárgyalásokra. Köszönöm szépen, Szalini úr! Kérem a felszólalatokat legyenek rövidebbek, hiszen várjuk a közlekedési biztost, és nem léphetjük át a rendelkezésre álló időt. Most pedig eh, Rövoddalon eh, képviselő. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszöntet szeretnék mondani Eckhout úrnak az első módosítási javaslatokért, amit megfogalmazott. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szöveg, amely alapvető fontosság, illetve konkrét hatásai is vannak, és eh, mondanék egy példát, Ile de France térsége, ahol nagyon nagy a levegőszennyezés, a kibocsátás miatt, illetve ez kombinálódik a hőségkel, azok, akik betegek, terhesek, a fiatalok, az idősek otthon kell, hogy maradjanak, hiszen annyira szennyezett a levegő. A Párizsi megállapodással összhangban kell a javaslatunkat kialakítani, erről szavaztunk az elmúlt évben. Ennek hatásairól itt nem csak tíz évről van szó, hanem már most is érezhető mindenek a hatása, ami a paramétereket és a kritériumokat illeti. Nagyon fontos ezekre a paraméterekre odafigyelni, hiszen nem kívánt hatást is érzékelhetünk olyan esetben, hogyha egyik vagy másik irányba túlságosan erőltetjük a dolgokat, nem csak a bioüzemanyagok kérdése merül itt fel, hanem az energetikai mix kérdése, illetve az egyéb alternatívák kérdése, nagyon fontos a külső negatív hatásokat is ebbe belevenni, és ezt egy globális szinten kell megközelíteni az ITRE-vel együtt, illetve az Nv, valamint az AGRI is érintettek a témában. Benyújtunk majd módosítókat, és itt erre is zárnám a mondandómat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy rövid volt, és Demis Macker képviselő kapszott az ERC képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkáért, és én is hozzá szeretnék járulni ehhez az erőteljes elsfoglaláshoz. 94%-a a közlekedési ágazatnak benzin alapú, a tagországok, akik a 10%-ot nem érik el 2020-ig, igen, magas az ő arányuk, és a közlekedés 22%-ban tehető felelősségek lövegházhatást okozó gázok kibocsátásáért. A megújuló energiaforrások kérdése nagyon fontos az éghajlati változások, az energiaváltozás szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy a megújuló energiaforrásokra átállni készültek kutatások, hiszen ezáltal munkahelyek is létrejönnének, illetve az energiáltás biztonsága is javulhatna. Zöld parlamenti képviselőként offenzív módon állt hozzá a témához. Eckhout kolléga nagyra értékelem az ambícióit, a munkáját, de számunkra egy kicsit túl messze ment, és szeretnénk néhány gondolatot megfogalmazni. Vannak jó elmek a jelentésben, rövid leszek, ami a bioüzemanyagokat illeti, a megújuló áramot, stb. Ezekkel kapcsolatban pozitívan látom a kérdést, de a frakcióm és én úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy 2030-ig a 27%-os arányt úgy kell tekinteni, hogy ez a teljes energiafelhasználásból kitett arány. Fontosnak tartom a tagországok rugalmasságát, illetve a tagországokra kell bízni hogy ők döntsenek a saját energia mixjükről. A javaslat, hogy ezt a célt 45%-ra növeljük, illetve hogy kötelező érvényű célt rújunk a tagországokra, ezt nem tudjuk támogatni. Illetve azzal az elgondolásra sem értünk egyet, hogy a fejlett üzemanyagoknál ezt a szabályozást a régi közlekedés is ki kell bővíteni. A bizottság maga is azt mondta, hogy ebben az ágazatban már most is nagyon sok technikai szabályozási korlát létezik, túlságosan sok is. És a polgárok számára, a polgárok szemében ez csak részleges tehermentesítést jelent az említett ágazatokra nézve. Ami az érték megtartás kérdését illeti, mondok egy példát, nem képviselhető az, hogy hogy egy olyan anyag, mint a melasz, amelyet a takarmányozásnál használnak, hogy egy ilyen anyagot használnak arra, hogy bioüzemanyagokkal keverjék. Azt gondolom, hogy ez nem megfelelő jelzés. Elnök akkor módosítókat fogok majd még benyújtani, és várom a további konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen, Demes Máker úr, Rados úr az ELDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiapolitika az egyik legfontosabb politikája az Európai Uniónak. A javaslat alapján nincs túl sok okunk arra, hogy optimisták legyünk. Nagyon sok kérdést elhangzott az irányával kapcsolatban, illetve a közlekedési szervezettség véleményével kapcsolatban. Ahogy a kollégám elmondta, a 27 os arány megújuló energiaforrásoknak 2030-ig nem elég ambiciózus. Viszont azt gondolom, hogy itt beruházásokról is szó van, 100 milliárd euróról, és a 45 százalékos beruházás, illetve célkitűzés sokkal több beruházást jelentene. A kérdés az, hogy Európa ezeket a célokat el tudja érni. Felmerül az a kérdés is, hogy el lehet-e válni azt, hogy ha nem kötelező érvényűek ezek a célok, akkor is tartani lehet-e őket illetve hallottuk azt, hogy e, mindez kötődik a szubszidiaritás elvéhez is. E, mostanáig ez a szabályozás volt éleben. A kérdés az, hogy a bizottság miért változtatott a javaslatán. Nagyon fontos, hogy ezt a politikát meg lehessen valósítani, és természetesen fontos, hogy ez egy biztos politika legyen. Az ALDE csapata általános megközelítést fog alkalmazni, hiszen ezek általános kérdések. Ami a speciális pontokat illeti, a közlekedési politikára nézve, itt felmerül a kérdés, hogy a bizottság céljai elérhetőek-e, lehetőség van-e arra, 58 százalékát a megújuló energiaforrásoknak a második eh, generációs eh, körből a ne fel lehet -e használni, erre kérdésre most nem lehet válaszolni. Ez azt jelenti esetleg azt, hogy ez megváltozik majd, átprogramozzák-e két évente, és a bizottság újabb és újabb bioüzemanyagok generációit fűzi majd mindez hozzá, mindez mennyibe fog kerülni, amennyiben ezeket a célokat a közlekedési ágazatban is érvényesítik. Természetesen ez egy érdemes cél, viszont nagyon fontos arra is válaszolnunk, illetve azt is megvizsgálnunk, hogy mindez mennyibe fog kerülni. Úgy tűnik számomra, hogy a, az elektromos áram használata, illetve a megújuló energiaforrásokból történő energiaellállítás kevésbé vitatott, mint a bioüzemanyagok előállítása. Az én módosítóim, amelyeket az a nevében tervezek benyújtani, ezekben az elektromos áram használatára helyezem a hangsúlyt olyan esetekben, amelyek, amelyekben erre lehetőség van a közlekedésben. Köszönöm, Rados úr, kicsit fel kell, hogy gyorsítsuk a folyamatot, nincs sok időnk, és szerintem időben elkezdhetnénk az eszmecserét cserét biztosunkkal aki eh, kicsit részt vesz ezen a vitán is. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az együttműködést, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon fontos úgy fellépnünk, hogy az összes ágazat együtt tudjon működni a körforgásos gazdaság szellemében, illetve hogy megfelelő megoldást találjunk. Mi az, ami hulladéknak minősül, és mit lehet üzemanyagként újrahasznosítani, mi az, amit mások kell újrahasznosítani. Mindennek a beruházásokra is hatása van, rövid és hosszú távon is, és azt gondolom, hogy így hatással lehetünk azokra a kapcsolatokra, amelyeket a finanszírozás és támogatási politikáinkkal rögzítettünk. Tehát fontos, hogy mi történik majd az üzemanyag szektorban a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kirolán asszony. Most olyan Szender asszony kapszott egyetlen percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani Bász úrnak az elsoglalásáért, jelentéséért, és örülök annak, hogy érdeke az, hogy kiegyenlített legyen a javaslat. Azt gondolom, hogy a bioüzőanyagokat nem kell ördögikében feltüntetni. Megpróbálhatjuk egy kicsit az alfeltételezéseket jobban megérteni, de arra kell összpontosítanunk, nagyon fontos, hogy az infrastruktúrák is megváltozzanak, illetve hogy újításokra kerüljön sor, például ami az autóflottákat, az autóállományt illeti. Itt nagyon fontos radikális változást létrehozni. A városi területeken mi hamarabb differenciált rendszerekre van szükség. Vannak városi területek, amelyek sokkal sűrűbben lakottak, és az autók kibocsátása sokkal nagyobb, illetve vannak már töltőállomások is. Elnézést, mondja az elnök, kérem legyen rövid. A transeurópai hálózatok kérdése is felmerül, és itt el kell gondolkodni azon, hogy hogyan készülünk fel. Megfelelően Krámer úr. Köszönöm szépen. Szót kértem egyrészt azért, az agroanyagokról, az első generáció, második generációról szó esen, a második generációt amúgy az első nélkül is létre lehet hozni, de pozitív gondolatom is van Németországban 2000-ben eldöntöttük azt, hogy bezárjuk az atomerőműveket, és elfogadtuk az új energia törvény. Annak 4%-a volt az energiaforrásoknak a megújuló, és azt mondtuk, hogy ha 10-15 éve belül 10%-ra emeljük ezt az arányt, ma 17 év után 30%-nál tartunk, 400 ezer új munkahelyet teremtettünk az atomerőmű ágazatban, 25 ezer munkahely szűnt meg, és a jelenlegi kormány azt mondta, hogy túlságosan gyorsan megy ez a folyamat, attól tartanak, hogy a szénerőművek, amelyek 10-100%-kal többet bocsátanak ki, ezeket akarják megvédeni, és szeretnék, hogy nem nőnek ilyen gyorsan megülő energiaforrás. A potenciál óriási, de politikai akaratra is szükség van. Ez főként a bizottságra tartozik, de a tagországokra is, hogy ezt szeretnék-e. 17 év alatt 4%-ról 30%-ra lehet ezt az arányt növelni, ez fantasztikus teljesítmény, win-win helyzetről van szó, és ebből kell, hogy kiinduljunk. Köszönöm szépen, Krámer úr. De Lamonté asszony kap szó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a biztos asszonyt, van néhány megjegyzésem. Ez a politika kettő kettős jellegű. Nagyon fontos elgondolkodni arról, hogy mit tehetünk azért, hogy a teherszállítást áthelyezzük a vasútra, ennek egy részét, ez nem túl jól áll ez az ügy. A közúti csomagról fog majd beszélni, és ez kérem, megfelelő irányt ami a bioüzemanyagokat és a megújuló energiaforrásokat általában illeti. A bioüzemanyagok jó biznisz voltak, viszont nem jelentettek tényleges megoldást. Azért, mert bio az előjelzője valaminek, nem jelenti azt, hogy ez segít a, a, a, a környezet állapotán. A 25-ös módosítót említették a biomassa kérdését. Ezek szállításához teherautókra lehet szükség, és ennek hatása van a környezetre. A bizottságra nézek, Pfiffer úr, hol ül ön? Parancsoljon csak nagyon röviden. Thanks a lot. Um, the commission is glad to... Köszönöm szépen az Európai Bizottság örül ennek az érdeklődésnek itt a új megújuló irányelvvel kapcsolatban. Ez lehet, lehetővé kívánjuk tenni a tagállamok számára, hogy erősítsék a megújuló potenciáljukat, és legalább 27%-ra vigyék a megújulók arányát az energiafogyasztásban. Ehhez intézkedésekre van szükség, egész sorra, például kötelezettségvállalásra, adott esetben az üzemanyagoknál olyan üzemanyagokra van szükség a piacokon, ahol jobban figyelembe vesszük az alacsony kibocsátású anyagokat és a megújulókat. Egy néhány kommentárunk lenne a jelentéstervezettel kapcsolatban mindennek előtt, ami a célt illeti a cél, amit eh, az előadó javasolt, egy konzisztens cél. Itt a kormányzásról és az irányításról is szó van, de Blanco úr eh, az ITRE előadó is 30%-ban határozta meg a célokat. Az Európai Bizottság szorosan követi ezeket a célokat, de mindenképpen hangsúlyozni szeretné, hogy két fontos fenntarthatósági kritérium alapján meg kell kérdőjelezni ezeknek az ambiciózus céloknak az elérését. Ezen kívül beszélni kell még arról, hogy a bioüzemanyagokat hogyan tudja figyelembe venni. A javaslat tartalmaz egy olyan megközelítést, mi szerint eh, közvetlen kibocsátásról van szó a, meg, a fenntarthatóság irány kereten belül, és ez egy olyan megközelítés, amelyről már vita folyt egyébként a korábbi időszakokban is mindenek előtt az ILOC irányelv összefüggésében az Európai Bizottság aggódik amiatt, hogy a közvetett hatások is fontosak, amelyeket figyelembe kell venni. Például a földhasználat esetében látni kell azért, hogy ennek kihat, nem szándékolt hatásai is lehetnek mindenek előtt oly módon, hogy ez a kritérium olyan eh, tudomány alapul, amely egyelőre nem teljesen kiérlelt még. Meg kell jegyezni, hogy a jelenleg eh, figyelembe vett közvetett eh, hatásokat még alaposabban meg kell vizsgálni, és a ha a mostani megközelítést alkalmaznánk, akkor ezzel szinte kizárnánk a hagyományos gabon alapú, vagy bi alapú agroalapú üzemanyagokat. Ezért itt nagyon óvatosan kell, meg kell vizsgálni, hogy mi történik, és értékelni kell a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek egy nagyon gyors következtetés. Nagyon rövid lehetek. Hosszú volt a bevezetem. Nagy örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal összevethető, fontos a javaslataik vannak, ezen lesz még dolgoznunk. Épp egyébként nagyon fontosnak tartjuk a közvetett kibocsátásokat, ezért számolni kell az ipari alkalmazás kapcsán is. Egy utolsó pont, amit még a bizottság itt mondott az előbb, hogy nem eléggé kiérlelt a tudomány ez egy nagyon fura mondat, szerintem érdekes font. Mikor döntenek önök arról, hogy mennyire érett egy tudomány, némileg tudom, tehát a klímaváltozással kapcsolatos tudomány sem eléggé érett még. Persze a tudomány mindig fejlődik, mindig tovább lép, és elég mutató van arra, amiket érdemes figyelembe venni. Ezt javasoljuk, de örömmel várom a vitát az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának a határideje június 27-e déli 12 óra. Most pedig uh, arra napi rendi pontra térünk át, amit mindenki várt, az eszmet cserére. Uh, eh, Bulc biztos asszonyjal üdvözöljük Önt a szakbizottságunkban. Nagyon örülök annak, hogy minden alkalommal, amikor uh, meghívjuk Önt, el is jön. Nagyon örülök annak, hogy itt fogadhatjuk. Nagyon fontos, hogy a mai vita a mobilitási csomagra összpontosítson, e, ehhez bizonyos időre van szükség, 11 szövegről van szó, a jogalkotási vonalakkal, a közös célokkal, a belső piaci célokkal, a közúti célokkal, a környezetvédelmi megfontolásokkal, a munkafeltételek bevonásával. Tehát e, itt a digitális világban vagyunk, mindez, ami mobilitás, digitális dolog is. mint hát, említettem, nagy öröm számunkra, hogy itt van az ülésünkön, és meg is adom a szót nagyjából 10 percben. Biztos vagyok abban, hogy nagyon dinamikus lesz a mai vita, vagy mondjuk 15 percet tudok adni. Rendben. pingpong rendszerben adom meg a szót, a koordinátorok négy percet kapnak a vitára biztos asszonynál, utána pedig a többi képviselő is szót kérhet, maximum két percben. Köszönjük, hogy eljött, nagyon fontos témáról van szó, és figyelmel hallgatjuk a mondandóját és remélem, hogy a koordinátorok nagyon jó kérdéseket tudnak majd feltenni. Parancsoljon öné a szó. Merci beaucoup, Madame Chair. Dear Karima. Köszönöm, kedves Karima, igen, tisztelt képviselő, kedves barátaim. Valóban fontos, hogy eljöttem a mai napon önökhöz. Nagy megtiszteltetés mindig számomra, hogyha önökhöz szólatok közvetlenül mindenek előtt miután zöld fényt kaptunk május 21-én egy ilyen fontos csomag ügyében, mint amiről most beszélünk, Karimán már említette, ez egy meglehetősen széles körű anyag, terjedelmes anyag, de mielőtt a csomag részleteibe mennék, egy szélesebb kontextusban szeretném bemutatni a helyzetet, egy néhány pontra rámutatnék, ami szerintem fontos annak érdekében, hogy egy átfogó képet alakítsunk ki a csomag javaslataival kapcsolatban először is. Nézzük a politikai kontextust. Úgy gondolom, hogy tényleg a mandátumunk kezdete óta az Európai Bizottság igencsak erőteljesen küldött üzeneteket, hogy tisztességes és elmélyített közös piacot alakítsunk ki. Természetesen fontos ez a csomag, hogy elmélyítsük az egységes piacunkat, és az Energiaunió ügyében világosság kell tenni, hogy mennyire fontos a klímaváltozás ügye, ennek a kezelése, illetőleg az energiahatékonyság témája és a független energiaforrások kérdése az Európai Unió részére. Ennek érdekében lépnünk kell. Tehát a közlekedés az egyik legfontosabb kibocsátó széndiokszid kibocsátó, persze más szennyező anyagok is vannak, és ezt világosan látjuk, és megértettük az üzenetet, és kötelezettséget vállaltunk, hogy ez ellen fellépünk, és a lehető legjobban igyekszünk kezelni a kérdést, ezért aztán nagyon ambíciózus 60%-os csökkentést állapítottuk meg 2050-re. A harmadik elem, amely szintén a bizottság napi rendjén szerepel ez a digitális agenda. Természetesen sokkal több technológiánk van, mint amit használni tudnánk konkrétan a közlekedés kapcsán, és a digitális eszközöket felhasználunk arra, hogy más fontos célokat érjünk el, a dekarbonizáció, például a hatékonyság, a versenyképesség az európai piacokon, de a konnektivitás is legalább ennyire fontos. Tehát eh, ez a három nagy téma, amiről beszélünk, eh, amit követünk a csomagjainkkal, a mobilitási csomagunkkal is. Eh, egy néhány szót beszélnék az előkészületekről is, mert meggyőződésem, hogy fontos, hogy megértsük a összefüggéseket kezdetektől fogva igencsak inkluzívak, befogadók voltunk, majdnem két évig készítettük elő a csomagot, tudom, hogy önök is türelmetlenek voltak helyenként, a lehető leggyorsabban kívántak haladni, de szerintem érdemes volt várni, végig csinálni a konferenciákat, üléseket, a legkülönbözőbb résztvevőket bevonni workshopok keretében, mert jó inputot kaptunk az összes érintettől, a kedvezményezettektől is, és Meggyőződésem, hogy a végén tényleg egy kiegyensúlyozott javaslat született részünkről. Egy javaslat, ahol abban bízunk, hogy ezt végre is lehet hajtani, amit el tud fogadni az összes érintett, de mégiscsak nagy lépést jelent előre ez a csomag, amikor el akarjuk érni a kezdetben említett politikai célok kapcsán. A bevezető után most pedig in medias lesz, a legfontosabb témákat érinteném, a legfontosabb paragrafusokat, és hát elmondom a véleményemet, és nyilván önök is reagálnak majd erre a kérdéseikben. A, a versenyképes és tisztességes mobilitás az első téma. Hát a status quo nem maradhat fenn, ez nem opció, tehát a jelenlegi helyzet a piacon nem elfogadható nem tartják be a szabályokat, nem hajtják végre az európai joganyagot, és természetesen látni kell, hogy ez egy bizonytalansághoz vezet a piacon, és magasabb költségeket jelent az ipar számára egyre inkább, és vannak társadalmi következményei, és ennek a stressz például a vezetők számára, és ez kihívást jelent az egységes piac működésére nézve összességében. Ezért reagálnunk kellett, hiszen ez egy tényleges európai kihívás, amire európai javaslatokkal kell reagálnunk. Remélem, hogy felismerik, hogy szükség van európai megoldásra, ami azt is jelenti egyben, hogy nem egy tagállamok egy csoportjának kívánunk eleget tenni, és egyensúlyt kerestünk, és kerestünk olyas valamit, amit tényleg az egységes piacon működőképes, hogyha ezt bevezetem, akkor a postafiók cégekről beszélni a közlekedési vállalatokat jogilag be kell jelenti, regisztrálni kell, az e- tagállamokban oly módon, hogy a nemzeti hatóságok biztosítsák a tisztességes működést, fel kell lépni az illegális gyakorlatokkal és a csalással szemben. Ez volt a kiinduló pontunk, és ez a javaslat, amely megszületett és önök előtt van, tényleg ezzel kíván foglalkozni a két fontos elemet, tényleg el tudjuk érni. A másik fontos a verseny és a tisztességeség itt a kabotás ügyében a jellegi szabályok, és túl bonyolultak, mindegy, hogy délen, nyugaton, keleten vagy bárhol, mindenki azt mondta, hogy túl bonyolultak a kabotás szabályok pillanatnyilag, ezeket egyszerűen nem lehet végrehajtatni. És tényleg nagyon nehéz ellenőrizni a szabályok betartását. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy a szabályokat egyszerűsíteni akarjuk. Az új ötnapos limit lép hatályba, amelyel azt javasoljuk, hogy korlátlan számú operátor esetében ez nem fogja a piac megnyitását és a piac zárását sem elérni, mert ez nem volt a szándékunk. Ne úgy értékeljék ezt, hogy ebből a szempontból közelítenek, hanem az egyszerűsítés és a végrehajthatóság a szabályok vonatkozásában volt a célunk ebben az esetben ez vezérelt bennünket összességében, és reméljük, remélem, hogy kiegyensúlyozott javaslat született, amit mindenki, az összes tagállam el tud majd fogadni. Természetesen beszélnünk kell a nemzeti hatóságok ellenőrzéséről, ezt egyszerűsíteni akarjuk, és az illegális kabotás operációkra, műveletekre kívánjuk ezt korlátozni. A közúti fuvarozás esetében pedig a kiküldött munkatársakról is beszélnünk kell, ezt alkalmazni kell a közlekedési ágazatra is. Ezek a munkavállalók igen mobilak, de ez alapján nem lehet őket kizárni és kivonni az EU jogalkotás hatája alól miután ezt bevezetőben elmondtam, szükség van specifikus szabályokra, és megint csak európai megoldásokra van szükség. A következő javaslatokat tettük, az adminisztratív terveket csökkenteni akarjuk, és a kiküldetési szabályokat, ahogy a néhány ország alkalmazza, az aránytalan, és túl nagy terhet jelent ebben az esetben. Ezt látnunk kell. A második pont, biztosítani szeretnénk, hogy hatékonyabb eszközöket biztosítsunk az ágazaton belül, például a digitális tahográfok, az elektronikus rögzíté, adatrögzítés és információs rendszerek. Ez alapján a szabályokat jobban át tudjuk ültetni gyakorlatba, és egyszerűbben ez egy egyszerűsítés is jelent az eljárások vonatkozásában a harmadik. Egy minimális küszöböt szeretnénk bevezetni a, a nemzeti minimálbérek kapcsán a jelenlegi kiküldetés irányelv nem határozza meg, hogy az elveket az arányosság kapcsán hogyan kell végrehajtani. A javaslatunk az, hogy helyi szabályokat a javadalmazás kapcsán akkor kell csak alkalmazni, hogyha három napnál többet töltenek a vezetők egy-egy országban, egy-egy tagállamban. Sokan vitatják ezt, pillanatnyilag zéróról beszélünk, nem háromról. Tehát haladunk a nulláról háromra egy nagyon erős indoklással, hogy miért is van erre valójában szükség. Az Európai Bizottság azt is tartalmazza, hogy zárjuk ki az elfogadható szociális gyakorlatokat, például a mi azt javasoljuk, lehetőséget kell adni a vezetőknek, hogy rendszeresen hazatérjenek a külföldi útjaikról, legalább három hetente egyszer, és a vezetőknek lehetőséget kell kínálni a megfelelő elszállásolásra a gabino a fülkén kívül, a vezető fülkén kívül, amikor távol otthonról töltik a szabadságukat, és bizonyos rugalmasság csökkentésről számolunk az alternatív alkalmazás kapcsán, és biztosítani kell még egyszer a pihenési időt. Még egyszer mondom, tehát az Európai Bizottság azt javasolja, a javaslat, nem javasolja a javaslatában, hogy az időszakot, a vezetési időszakot csökkentsük, a munkavállalók jogait, a közúti biztonság nem enged meg semmiféle kompromisszot ezen a területen ez rávezet engem a következő második pontra, a tiszta és fenntartható mobilitás. A közötti közlekedés fontos szennyező, ezt valamennyien tudjuk, és el is mondtam a vezetőmben, egyre több dugó alakul ki például. Érdemes megemlíteni azt is, hogy vannak egy millió eurós veszteséget számolnak a dugók miatt, a túl nagy közlekedés miatt az EU-n belül, és a CO2 kibocsátás és a zajártalom is idevendő. Azt becsüljük, hogy mindegy 100 milliárd eurós költség keletkezik évente. Ez valóban súlyos ügy, és hát a növekedést is látjuk, még ugye számolunk további növekedéssel mindenek előtt a közötti közlekedésben ez a téma egyre fontosabbá válik és nagyobb jelentőséggel bír. Az euró címke bevezetésével azt javasoljuk, hogy egyértelmű ár üzeneteket küldünk, például a közúti használat megfizettetése révén hatékony módon, és a tisztább járművek használatát is díjazni kívánjuk. A fizetési szabályaink nem csak a nehezebb autókra vonatkozó buszokra, a személyautókra is ki kell vetni ezt az EU jogalkotást, hiszen ők felelnek a CO2 kibocsátás egy nagyon jelentős részéről. Tehát közvetlenül azokhoz fordulunk, akik nap mint nap megjelennek az európai piacon a tagállamok maguk döntenek természetesen, hogy az infrastruktúrához való hozzáférésre díjat vetnek-e vagy nem. De hogyha a közúti díjakat bevezetik, akkor távolság és nem idő alapon kell elszámolni, ahogyan ezt elmondtuk végülben, és itt a parlament is elfogadta a közúti közlekedéssel kapcsolatos törvényt fairness és hatékonyság szempontjából a távolságarányos elszámolás alapvetően fontos. Ez egy nagyon fontos üzenet, még egyszer hangsúlyozom, és szeretném elmondani, nagyon sok kihívással szembesülünk, de is van egy néhány ország, amelynek már van egy euró címke rendszere, és ők támadnak bennünket emiatt. A legsikeresebb az a telekompiac az Európai Unióban Ugye, szinte minimális költségen tudjuk intézni az ügyeinket, de egy idő után azt látjuk, hogy a piac megnyitása közútban és a minimális díjszabás mindenképpen bevétel növekedést vezet majd, és ez egyre fontosabb lesz az autonóm vezetés összefüggésében is. Aztán a, nagyon fontos, hogy jobban díjazzuk a tiszta teherautók használatát, vagy tiszta autók használatát is. A CO2 modulációt szeretnénk alkalmazni, és akár hát 75%-os engedményt is biztosítunk az éró kibocsátású járművek esetében, amely közvetlenül befolyásolja a szocioökonomiai költségeket, amikről az imént egyébként már beszéltem is, amelyekkel egyre inkább találkozunk. Ezzel rámegyek a Connected Mobility témájára. A digitalizáció fontos eszköze annak, hogy a különböző politikai célokat elérjük. Európa nem folytathatja a jelenlegi nemzeti údi rendszerek patchwork Itt az Európai Bizottság azt javasol, hogy új szabályokat bevezessünk be, amely egyetlen onboard egységet kínál egy elszámolási rendszerrel, és ez fontos egyszerűsítést jelent a felhasználók és a szállítmányozási cégek számára. És itt megint csak a telekommunikációs ágazatra tudok hivatkozni. Egy nagyon fontos további terület, ahol azt javasoljuk, hogy digitalizációt tovább a piaci hozzáférés és szabályok és szociális szabályok erősítése. Itt a végrehajtási kapacitások a tagállamok szintjén csökkentek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hatékonyabb eszközöket kell biztosítani, hogy az ellenőrzést egyszerűsítsük, gyorsabbá és célzottabbá tegyük. Ezért azt javasoljuk, hogy az e-dokumentumok jobb használatát vezessük be, a kötelezők a nemzeti hatóságokat, hogy el is ismerik a megfelelő elszámolási rendszereket. A digitális tahográfok témájáról is beszélnünk kell, és ösztönözni kell a cégeket arra, hogy a határidő előtt bevezessék az ilyen rendszereket, és javítani kívánjuk az információcserőt a tagállamok között, az adminisztrációk között adatbázisok cseréjét is ezt hangsúlyozzuk újra, hogy egyre több adatot tudjanak cserélni a megfelelő adminisztratív hatóságok. Ez nagyon fontos egy ilyen gázat számára, hiszen itt, ezen a területen nagyon sok kis és középvállalat működik. Összefoglalva, tehát ezt szeretném elmondani még egyszer. Nagyon fontos csomagot fogadtunk el, ez került az asztalra ez fontos az egységes európai piac szempontjából. Tudom, hogy részben aggódnak egyes pontok miatt, ezt hangsúlyozták is, és remélem, hogy időben tudunk erről még meg vitát kezdeni, és a mandátumunk vége előtt, tehát a parlament mandátuma vége előtt ezt le tudjuk zárni. Készek vagyunk beszélni önökkel mindenről, amit szeretnek elérni. Én személyesen is elérhető vagyok, hogy a megfelelő információt kapják meg a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Allez, sans perdre de temps, nous commençons Köszönöm szépen, elkezdjük a vitát. Négy percben az árnyék tevők kapnak szót. Wim van de Kamp úr következik, először négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy pár nagyon konkrét kérdésem volna, és remélem, hogy a biztos asszony ezeket röviden meg is tudja válaszolni. Az világos számunkra, hogy a néppárton belül Egyelőre ott tartunk, hogy átvizsgáljuk, megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, mert azért jó pár kemény dió van közöttük. Ugye a tervezés az első ilyen. A bizottság és az Európai Parlament közösen azt szándékolja, hogy egy 2019. július 1-ét megelőzően véghez vigye itt a tárgyalásukat. Mi a helyzet a tanácssal? Ez volt az nálam a ping, most öné a pong. Hát azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tanács már elkezdte a munkát, 24 fordulót ütemeztek be erre az évre, és bíznak abban, hogy az első javaslattal novemberben elő tudnak állni. Nagyszerű, nagyszerű. Akkor ezt feljegyeztük. Elnök asszony, a kabotázsa kapcsolatban is volna még egy kérdésem. Ugye különböző tevékenységekről volt itt szó, ugye három napról volt először szó, aztán öt napról, minimálbérről is szólt ön. Ön szerint ez a megoldás? Igen. A kabotással kapcsolatos legnagyobb probléma itt a három művelet per hét nap, hát ez lehetetlennek tűnik. Ezt a terepről kaptuk ezt az információt, ezt a tájékoztatást. A miniszterek különböző tagállamokból jöttek hozzám, és mondták el ezt nekem a párbeszédeink során. Tehát megoldást kerestünk, olyat, amely a piacot nem zárja be, de nem is nyitja meg túlságosan, hanem ehelyett olyan lehetőséget teremt, hogy végrehajtható legyen például az az időkeret, amelyet ellenőrizni kívánunk. Tehát ez egy ellenőrizhető időkeret, amely korábban nem volt ellenőrizhető. Tehát itt nem piacok nyílnának meg, vagy zárulnának be, ez a mostani álláspont. De azért azt gondolom észreveszi, hogy öt nap alatt egy országon belül egy egész sorkabotást hajt végre az ember, akkor ehhez kapcsolódó kérdés az az, hogy akkor ezt a minimálbért hogy lehet már az első napon megtartani? Ugye három tevékenységet ellenőriznek, de hol a garancia, hogy itt ezek megtörténnek? Nos, hát először is a kabotás műveletek első pillanatától kezdve a kiküldetés az hatályos rá hiszen az irányadó irány elv is ezt szabályozza. Jó, de de akkor miért kell ennek ilyen hosszú ideig eltartani? Miért tart az olyan sokáig, míg mindenki bekapja ezt az intelligens eszköz? Nekem azért ez nem annyira meggyőző. Azt kell mondanom, hogy én megörököltem ugye ezt a témakört, és hát jobb lett volna egy másik megoldás, ezért javasoltuk az ösztönzőket. Az én elképzelésem az volt, hogy a kereskedelmi gépjárművek digitális tahográfokkal kerüljenek felszerelésre. A most mostani pillanatban az a fontos, hogy a jogalkodást szerint minden új járműnek 2009-től kezdődően digitális tahográfa kell rendelkeznie, és ezekkel az ösztönzőkkel, ahol kevesebb a teher, a, a az ellenőrzések kapcsán tulajdonképpen a kereskedelmi szolgáltatásoknak a nyújtói új fajta tahográf verziókkal fognak előállni, de hogyha önök segítenek ebben, nyilván nagyon boldoggá tesznek. Hát akkor majd erről beszélünk, és majd előkészítjük. Wim van de Kamp. Köszönöm szépen, Wim van de Kamp, a szociális képviseletében. Ravadallán asszony kap négy percben. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött a mai vitára, és azt gondolom, hogy rendszeresen fogunk erről témáról egyeztetni, ez jó dolog. A Fondekamp képviselete feltett kérdést illeti, a törnömi az ellenőrzéseket illeti. Ön említette a kabottás kapcsán azt, hogy megpróbálják megakadályozni a nem lojális konkurenciát a hatóságok részéről is akár, de ez egyenlőre nem teszi lehetővé eh, azt, hogy a limiteket töröljék. Hát, hogy lehet az, hogy ennek ellenére sem növekedett a csalásos esetek száma? As I said, it... Hát ahogyan elmondtam, nem volt lehetőség, nem volt lehetséges a műveleteket eh, ellenőrizni és ezért tulajdonképpen az idő keretet módosítottuk, és a, a, az ellenőrzésnek a megfordított jellegét, ezt most ö, ja, ö, orvosoltuk. Egy bizonyos országban, és azért a kabodáshoz ugye hozzátartoznak a szomszédos országok is, hogy egy kisebb tagállam esetében ez sokszor kihívást jelentett, de ugye jogosultak a fuvarozók a szomszédos országokban is nyújtani ezt a szolgáltatást. Tehát a digitális tahográfokkal ez nagyon egyszerűen nyomon követhető. Nem tudom, mennyi ideje van, részleteiben is elmondhatnám. Általában egy nemzeti adatbázisban regisztrálják a kapatás műveleteket, digitális kereten belül az információt át lehet adni, ehhez az adatokhoz hozzá lehet férni, és a csomagban különböző eszközökre is javaslatot teszünk, hogy a nemzeti államok hogyan tudnak egymással együttműködni. Van de Kamszik. Egy további pont, amit Hanna Kampó is felmentett, hogyha a parlament megállapodik egy olyan dátumban, ami 2032-es dátum előtt van, akkor a bizottság támogatja ezt a tanácssal szemben azért, hogy a a sofőrök védelme érdekében ezt a pontot támogatni fogják -e? Köszönöm. Ahogyan elmondtam, nagyon szívesen javítom ezt, de azt már elmondhatom, hogy különböző fellépéseket indítottunk el, például elemzést arra vonatkozóan, hogy ez milyen hatással volna, mármint hogy egy tahográfnak a költsége hogyan változna, hogyha nagyobb számú ö, felhasználója lenne. Hogyha megvesznek ezek az információk, és úgy érezzük, hogy ezzel tényleg előre lehet mozdítani, nagyobb tömegek számára elérhetővé tenni a digitális tahográfokat, akkor ezeket el fogjuk mondani. de A három és fél tonna alatti teherautókat illetően vannak jogalkotási javaslatok, viszont a súlyra vonatkozóan nincs javaslat. Um, uh, Igen, ez igaz. Franciaország is ide tartozott, és azok a tagállamok, amelyek eh, aggájaik voltak a 3,5 tonnás járművekkel kapcsolatban. Hát ott úgy láttuk, hogy extra ellenőrzésekre van szükség, és ezért azt az utat választottuk, hogy eh, a bejelentés és a cégalapítás helyszínén kell végrehajtani az ellenőrzéseket, de nem szabad az aránytalanság hibájába esni, mert ez kontraproduktív lenne. És a kisebb járművekre éppen ezért nem is kívánjuk ilyen módon bevezetni. Köszönöm, Zina úr kap Köszönöm szépen. Hát egy kicsit úgy tűnik ezekkel a rövid kérdésekkel és válaszokkal, mint hogyha egy bíróság előtt lennénk. Nem tudom, hogy engem mivel vádolnak, kérdezi a biztos asszony. El, említette itt azt, hogy az energia politika és az energia unióval kapcsolatban milyen előrelépések vannak, és amelyekre büszkék lehetünk. Hát ezzel vannak ezzel kapcsolatban agályaim, főleg a jövőt illetően. Ugyanakkor párhuzamot vont a kondicionalitást illetően is a mobilitási csomagban. Hogyha például egy tagállamnak vezető szerepe van egy-egy szektorban, legyen az a légiközlekedés, nem tudom, tengeri közlekedés, postai szolgálatok, és itt egy kicsit összezavart azzal, hogy, hogy ez most akkor a közúti közlekedésre lenne korlátozva? Nem hallottuk sajnos az egészet. Tehát, hogyha az országnak a fő ágazata, lekapcsolták sajnos a mikrofont, tehát így nem tudjuk elmondani. Jelenleg csak a közúti közlekedésre koncentrálunk, ugyanakkor kezdeményeztük azt is, hogy erőfeszítéseket tegyünk olyan tekintetben, hogy a különböző ágazatok azért egy pályán versenyezhessenek. Nyilván a szociális aspektusait is meg kell vizsgálni a, a légiközlekedési ágazatnak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a közös nevező minden egyes közlekedési módozatra, amelyet utána tényleg egy szintre hozunk. Köszönöm. három hét ö, munka után ugye a fuvarozónak haza kell térnie, de mi a kérdés, vagy a, mit jelent az, hogy, hogy haza? Tehát mit, mit értünk ezzel, Tehát ezt hogyan definiáljuk? Hát, hogyha a road package-re gondol, ahol a, letelepedett a vállalkozás, az a fogalom. De nyilván hát korlátlan ideig úton lehetnek a, a járművek, Ugye attól függően, hogy milyen műszaki jellemzői vannak annak a járművelnek. De hát ne felejtsük el, hogy, hogy ugyanazt a, a járművet többen is vezethetik. De a kérdés még egyszer az, hogy ahol be van jelentve, regisztrálva van a, vállalkozás, vagy a, a vezetőnek a hazája jelenti az, hogy a haza kell térnie három hét munkát követően, ezt nem értem még mindig. Bocsánat, egy kicsit konzultálnom kellett ezzel kapcsolatban, és azt hallottam itt éppen, hogy eh, ahol a szemét eh, hivatalosan regisztrálták. Jó, akkor még a szociális aspektusokat illeti. Persze, nagyon, és értem, hogy nagyon komplikált volt, komplikált volt ez a kompromisszum, de hogy a, ha, ha veszünk egy román sofőrt, akkor akkor jobb, hogyha ő egy autóban alszik, hogy védje mondjuk attól, hogy ellopják a, az általa fuvarozott árukat, vagy, vagy hol kellene aludnia, miközben lehet ugye munkanélküli is Romániában. Hát erre nagyon nehéz reagálnom, mert ez inkább egy kommentár volt. De bizonyos vagyok afelől, hogy a következő hetekben ez napirendre kerül. Hogyha a kompromisszumról beszélünk, akkor látni fogják, hogy ez mennyire nehéz. Egyébként a mobility csomaggal kapcsolatban mennyiben elégedett százalékosan kifejezve 60 százalék, 70 százalékos sikerrátában gondolkodik, miben gondolkodik. Hát miután ez nem a saját csomagom, nem a bizottság csomagja, tulajdonképpen az összes szereplőből nőtte ki magát az ő általuk megfogalmazatokból. Szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott javaslatról van szó. Vannak nyilván olyan kérdések, ahol mások a vélemények, vannak eltérések a nézet, nézőpontok között és az egyes szereplők sem teljesen értenek egyet, de meg vagyok róla győződve, hogy a végén nagyon közel leszünk a bizottság javaslatához, mert ahogyan mondtam, ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat. És az európai szerződés is ugye azt írja le, hogy fokozatosan meg kell nyitni a piacokat, a szociális kereteket is figyelembe véve. És ennek a csomagnak a célja nem arról szól, hogy megnyitjuk vagy bezárjuk a piacot, hanem azokat a meglévő szabályokat akarjuk világossá tenni, belefoglalva az új technológiákat, transzparenciát teremtve, ahol az még nincs meg. És hát a hibákat is be kell vallani. És hogy meg vagyok róla győződve, hogy ez az első lépés abba az irányba, hogy tényleg jó tárgyalásokat folytathassunk a jövőben. Tehát világossá tesszünk a dolgokat, transzparensebbé mindazt, ami már megvan, és hát nyilván további tárgyalási fordulókra is számítunk a tagállamokkal. Emlékeztetnék arra, hogy itt nem a bíróságon vagyunk, egyáltalán nem, nem uh, tárgyaláson vagyunk, nem ítélkezünk, ez egy vita. Hát a következő alkalommal hozok egy kis bort azért, hogy lazítsuk a hangulaton de minden esetre folytatjuk a vitát. Telicska úr parancsoljon. Chair, Commissioner, good afternoon. I very much hope that it's more... Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy ez több, mint tisztázás. Én azt várom, hogy egyrészt eh, tovább fejleszünk a belső piacot, illetve változtassunk azon, aminek nincsen helye a belső piacon. Ez azt jelenti, hogy eh, fejlesztenünk kell, javítanunk a dolgokon, nem csak tisztáznunk kell bizonyos kérdéseket. A belső piacról és a nem felgyakorlatokról is szó volt, de nem beszéltünk egy olyan dologról, amely létezik, ez pedig a protekcionizmus. Ez nem kapcsolódik a nem fair gyakorlatokhoz. Elnézést, hogy ezt felvetem. Ha megnézem az egyensúlyt, hogy létezik egyensúly, vagy nem Remélem, hogy ez az egyensúly megvalósul. De ha megnézem a tanácsot, akkor nagyon érdekes látni az, hogy a két blokkoló ö, többség valahol középen tart. Tehát ö, ez azt jelenti, hogy talán nincs meg ez az egyensúly mégsem. Javítson ki, ha nincs igazam. Ha megnézzük a belső piaci oldalt, akkor mely intézkedések azok, amelyek az önértelmezésében értelmezésében segítik a belső piac továbbfejlődését. Köszönöm szépen. Először is egy tisztázás. Ez a kabotázsa vonatkozik kizárólag nem a teljes csomagra. Amit tettünk a kabotás kapcsán, az mind tisztá, tisztázást szolgálta. És ahol sikerült erőre lépnünk, és változás van, 100%-ban győződik pozitív irányba, ez a digitalizáció csomagban négy olyan elemet fűztünk, a digitalizációhoz kapcsolódik, és javít a feltételeken, um, nagyobb átláthatóságot biztosít, csökkenti az adminisztratív terheket, és természetesen ezen keresztül a meglévő eh, szabályokat is megerősíti. Mondanék valamit, ami sokkolt engem is. 28 tagországgal 28-ból eh, 25 nem valósította meg a közösségi joganyagot, és ezek közül három úgy valósította meg a közös joganyagot, hogy az arányosak hiányzott belőle. Tehát remélem, hogy az új javaslat mindezt tisztázni fogja. Tehát digitalizáción és a dekarbonizáció területén történtek óriási előrelépések. Azokat a feltételeket próbáljuk meg megteremteni, amelyek a kevesebb szennyezést erősítik, illetve a szennyező fizetelvét, tíz év múlva egy olyan kérés, hogy ezt tegyük meg, hát uh, itt meg kell nézni ezt, hogy milyen digitális eszközök álltak rendelkezésre. Tehát mit csak azt tettük, amit ez a ház évek óta kért, tehát a szennyező fizete megerősítését például, és meg vagyok győző, győződve arról, hogy ez a csomag jelentős előrelépés nagyon sok szempontból, ami azonban a piaci nyitást vagy zárást illeti, ez nem volt célja a csomagnak. A célja a csomagnak az volt, hogy világos a szabályokat fektessen le, és mint említettem, nagyon sok munka vár még ránk a jövőben. Én nem a piacok nyitásáról beszéltem, hanem a jobb működés erősítéséről, és azt gondolom, hogy ez talán nem a dekarbonizációhoz kapcsolódik, Tericska úr, A postafiók cégek témája egy olyan téma, amely teljes mértékben torzította a versenyhelyzetet. Mi most a szabályokat tisztázzuk a kabotásra vonatkozóan is, illetve a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályokat, a nemzetközi szállítást ki szeretnénk venni a kiküldetés irányából, hogyha valaki um, szállít egy országot, ahol azonban ezeket nem tette le a szállító, akkor ki kell, hogy vegyük őket a kiküldetés irányelvből, de hogyha a szállítmány eh, felvételéről, le, eh, adásáról van szó, akkor ebben az adott országban történt ez a művelet, tehát ebben az esetben részét képezik a kiküldetésnek. Hát, eh, Természetesen nagyon sok javítani való van még, és minden olyan dolgot támogatni fogunk, amely a piacon még nagyobb egyensúlyt teremt. Lehet, hogy nem megfelelő kérdést tettem fel. Egy kérdést tettem csak fel, de van még két további kérdésem. Megpróbáltam, eh, illetve megpróbálok a jövőben is eh, általánosabb lenni, és köszönöm szépen a válaszait. Köszönöm szépen, Telicska úr! Kihornán asszony kap most szót négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen biztos asszony jelenlétét, örülünk annak, hogy eljött az ülésünkre. Egy megjegyzésem és két kérdésem van. Nagyon sok szabályozás létezik a közlekedésre vonatkozóan, amint a tagországok nem valósítottak meg, vagy nem jól valósítottak meg, vagy nem ellenőrzik, vagy nincsenek szankcióik és mindez torzítja a, a súlyos forgalom szempontjából a versenyhelyzetet. Hogyan kerülhetjük el, illetve hogyan tudunk jobban együtt működni annak érdekében, hogy elkerüljük az észak-dél, kelet-nyugat közötti feszültségeket. És mi a véleménye arról, hogy a több modalitásos közlekedési rendszereket hogyan erősítsük meg, hogyan tud, tudunk javítani a logisztikai rendszereken, illetve hogyan tudunk javítani az új rendszereken. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, az együttműködést illetően, mint korábban említettem, a nagyobb átláthatóság érdekében, illetve a nemzeti adatbankokban a több információ érdekében javítani fogjuk a tagországok közötti együttműködést, és ez nem annak a kérdés, hogy ők hajlandóak-e vagy nem. A javaslatban megfogalmaztuk azt, hogy milyen eszközöket lehet igénybe venni, amennyire a tagországok nem hajlandóak az együttműködésre. Az információ csere, folyamat végén, ha nagyon extrém módon fogalmazok, a műveltető, tehát a, az adott cég e, engedélyébe is kerülhet, ami a multimodalitást illeti. Követjük ennek a háznak a kérését, mi szerint nagyon fontos a fel ára kialakítása, és mi most pont ezen dolgozunk a használó fizet, illetve szennyező fizetelvet veszük alapul, illetve a diák eh, kirovásánál azt is ugye veszük, hogy ez lehetőséget országok számára, hogy elkerüljék a dugókat, illetve ha van egy olyan terület, ahol nagy a szennyezés, akkor itt plusz költségeket is ki lehet vetni. Annak érdekében, hogy ezen a területen csökkenjen a forgalom, illetve a szennyezettség is. És ugyanez vonatkozik a dugókra, hogyha van egy olyan terület, ahol folyamatosak a dugók, akkor itt speciális finanszírozási eszközt lehet alkalmazni a dugó csökkentésére. És úgy érzem, hogy a különböző módozatok között ez nagyobb egyensúlyt teremt. Köszönöm. Csak röviden hogyan kerül el az észak-dél-kelet-nyugat közötti csatározást ebben a kérdésben? Mennyi időnk van? kérdezi az elnök. Azt Megpróbálok rövid lenni. Egy dolog biztos. Azok a kérdések, amelyekről a vita szól, nem észak-kelet, eh, illetve kelet-nyugat, észak-dél közötti konfliktusok, nagyon fontos az egységes belső piacot támogatni az egységes közlekedési térséggel. Én kérek mindenkit, hogy ebbe gondoljon bele az egységes piac lehetőségeibe, és lássa azt, hogy milyen óriási lehetőség van a jogalkotásban, a mi munkánkban, az operatív költségekre nézve, és akkor meg fogjuk érteni azt, hogy mennyire fontos a jogalkotás. Itt nem észak dél kelet nyugat közötti van szó, szóval nagyon fontos a piacot versenyképes szinten tartani, illetve fontos, hogy egy egységes belső piac valósuljon meg. Tudom, hogy nehéz az egyensúlyt megtalálni, és fenntartható módon lépésenként végigjárni ezen az úton, de ez az egyetlen megoldás. A sok kis lépés hozhatja a megoldást, de fontos, hogy ezeket meggondoltan, megfontoltan tegyük meg. Itt egy nagyon uh, is politikai kérdésről van szó. Itt fontos, hogy nyissunk, és megértsük azt, hogy nagyon fontos fejleszteni területet azért, hogy teljes mértékben részt lehessen venni ebben, illetve az Európai Unióban vannak egyre fejlettebb területek, hogyha ezt a párbeszédet eh, megnyitjuk, és nyitottak vagyunk eh, az egyeztetésben, akkor ez megoldást jelenthet. Hiszen teljes eh, mértékben működő belső piacot szeretnénk mindannyian. Krámer úr, négy percben digitális korszakban a tahográf a megoldás. Ezzel sok pénzt lehet megtakarítani, az előzések is fontosak. Miért várnak arra, hogy a 2019-es bevezetése jelenlegi teherautó forgalom mellett két-három évről van szó, 250 euróról, és ezzel a kabotással való visszaérésnek elébe lehetne menni. Miért nem próbálkoztak, próbálkoztak ebben a megoldásban gondolkozni? 2016 márciusában került mindez elfogadásra, és 2019-től kell, hogy hatályba lépjen, javítson ki, hogyha ez nem helyes. Mi javaslatot tettünk a kezdeményezésekre, és én elmondtam, hogy én szívesen támogatom Önöket abban, hogy a javaslat ezen részét megváltoztassák. Köszönöm a választ. A nem fair verseny, ez létezik. Hát, 100%-os vasúti forgalom, ön azt mondja, hogy az elektromos autók 25%-os könnyítést kapnak az úthasználatra, a, a vasútnál pedig mi a helyzet? Nagyon sok dízel meghajtású mozdony működik még, amely rendkívül szennyező. Az európai vasúti hálózat nagy része elektromos árammal működik, remélhetőleg ez a példa stimulálva majd más projektekre is. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy ugyanaz a közút és a sín, de ez nem igaz. Beszélhetnénk, beszélhetnénk a, a folyosókról, az útfolyosókról és a sínpályákról. A sínpályák limitáltak, és az utak sokkal messzebbre visznek. A csalási esetek száma is limitált és a közúti hálózat konkurenciát is jelent a vasút számára. Tehát mit is szeretnék ezzel mondani? Tehát érzékenyek vagyunk a nem kiegyenlített megközelítés kapcsán, Hát fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk még rendszeresen, és azt is elmondhatom, hogy most tervezzük a megosztó gazdaság felé vezető lépéseket. Ez egy további elem, de továbbra is szorosan együttműködünk más kollégákkal a bizottságból. Azért, hogy ezt a hézegot bezárjuk. Tehát nem csak az elektromos autókról van szó, hanem a tiszta energiáról, illetve arról az energiáról, amit az autók használnak, az energiafajtájáról ról. Tehát együttműködünk, de hogy esetleg gyorsabban dolgozhatunk ez a kérdés, valószínűleg igen, próbáljunk meg ennek megtalálni a legjobb módját, de ne tegyük tönkre magunkat, tehát a célokat tartsuk. Az, hogy Európában százszerzékosan elektromos vonatok mennek, ez nem igaz. Németországban 60%-os az az arány, Svájcban talán 100%-os. Korábban bemutatta a projektet, a távolságfüggő általány szerepelt a CFA 7-ben, és Alexander Dublin hazudott, vagy esetleg ön? <laughs> I'm not sure exactly how Alexander Dobrin got into this. Uh... Nem tudom, hogy Alexander Dobrin ebbe hogyan kapcsolódott be. Amit mi javasoltunk, az a világos, ez egy távolság alapú díjkivetés, hiszen csak így tudjuk a külső költségeket is ebbe belevenni. Eddig nem hallottunk ellenvéleményeket, Azok az országok jelezték az aljágaikat, akik már vezették az euromatricát, az éves matricákat, de azt gondolom, hogy nyomós érvei vannak annak, hogy ez átmeneti időszak volt, és valószínűleg a távolság alapú díjkiszabást még a előbe vezettük volna, ha meg lett volna ez szükséges technológia. Most már megvan, és így be is vezetetjük ezt. Lundgren úr kap szót négy percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék néhány pontot hangsúlyozni. Egyrészt meglévő jogalkotás nehéz követni, három hazai eh, közlekedési gondozatot lehet igénybe venni hét napon keresztül, illetve az országon kívül is, és itt volt a joghézet. Hogyha ebben egy mondat szerepelt volna, ami azt mondja ki, hogy a kabitás használata után a célországon belül fontos, hogy a teherautó visszatérjen a származási országába. Azt gondolom, hogy ezzel mindent meg lehetett volna oldani, és ez már nem jelentene továbbra problémát. Az új javaslattal a új problémát hoztak létre. Én segítek a megoldásban. Most a problémát áttolták. Svédországban, Dániában és az észak országokban ezzel kapcsolatban problémák vannak. A fuvarozás területén ezt a versenyt megváltoztattuk, és ezt helyi eh, disztribúciós térségre váltottuk át, tehát ez most már eh, a hosszú távú fuvarozás esetében nem eh, probléma, hanem a lokális disztribúcióban megoldható. Viszont az Európai Unió ezt nem engedheti meg. Higgyen nekem, az ön országa is eh, meg fogja élni majd azt, hogy teherautók özönlik el az országát, amelyek eh, féláron utaznak, és megölik a hazai piacot a nemzeti gazdasági szereplők számára, és akkor majd ön ott fog üldögélni, és beszélni arról, hogy meg kell nyitni a piacot. Az Európai Unió más tagországoknak nem engedheti meg azt, hogy más tagországokat gyilkoljon le, úgymond. Tehát fontos, hogy megéljenek ezek a fuvarozók, tehát elképesztő az, hogy ön abban gondolkozik, hogy öt napot, limit nélküli öt napos fuvarozási időt engedne meg. Azt gondolom, hogy így a, a rosszból a még rosszabb helyzetre térünk át, és ez pusztán csak olyan problémákat vet fel. Is there a question? Van kérdés? Okay. First of all, first of all, I... Mindenek előtt teljesen egyetértek azzal, hogy romlottak a körülmények, és mi rontottunk rajta, elmondom, hogy miért. Itt sokan vannak itt a képviselők közül is, akik nem figyeltek rám. Tudom, ugyanaz a kihívás van ránk, ezért jobb, ha figyelünk, tehát senki se tudja ellenőrizni ezt a három műveletet, és az elszámolás adott esetben vagy mutatta, vagy nem. el is tüntethették az asztal alatt ezt a mm, anyagot, és egyszer nem lehetett ellenőrizni. és az közúti ellenőrzések mondjuk rendőrséggel, vagy különböző tagállamban különböző módon kezelik ezt, de rettenetes volt. Nem lehetett ezt ellenőrizni Igyekeztünk találni a szolgálattal valamit, amivel elérjük a célt. Tehát nem nyitás, nem zárás. Most ellenőrizni tudjuk majd ezt. A második, mert nem hiszem, hogy amit ön mondott, a kabotás az első naptól kedvez, az a mm, munkavállalók kiküldetésének témája. A költségek tehát jelentkeznek, ezek befolyásolják azt, hogy hányan, hány ilyen műveletet, hány operát akciót végeztek, és ez nem lesz tisztességtelen verseny ettől még. És természetesen nincs annyi időnk, hogy minden részletet nézzük meg, de keressék meg a kabinetemet, a főigazgatóságot, ők a részleteket elmondják. Számos elem alkotja ezt az anyagot összességében, és nyilván nem tudunk mindent előrejelezni, és akár tévedhetünk is a következő hónapokban, nyilván van mit javítani, de jó szándékkal álltunk hozzá a dolognak hogy kiegyensúlyozott megközelítésük legyen, hogy nem megnyitjuk teljesen a piacot, és nem zárjuk teljesen a piacot, de az rendőrség ellenőrizni tudja, hogy mi történik, és végre lehessen hajtatni eh, a szabályokat. A kabotás a legnagyobb probléma az EU-ban. Eh, nem, ha panaszt hallottunk, akkor a szabályok végrehajtatásáról volt szó szóval majdnem mindig és hogyha van javaslatok, akkor azt meg tudjuk beszélni, de azt gondoljuk, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat, és segíteni tudunk azoknak, akik végrehajtják a szabályokat. Világos, világos hogy nem ez fog történni. Lundgren úr, lejárt az ideje. Négy perc jut valakinek, ugye ez a tervek szerint így alakul. A többi képviselő kap lehetőséget most, hogy hozzászóljon, ha további kérdéseket kívánnak feltenni. Nagyon sajnálom, hogy nem tudja folytatni egyébként, de hát nincs végtelen sok időnk. Ezért aztán egy perc, Déli, Deli úr. Két rövid kérdésem van egyébként. Ez érdekel a, vélemény, érdekel a véleménye a pihenőidő kérdése. Hát itt az új szabályok nem teljesen logikusak, a pihenőidőt tekintve nem lenne logikus a mérlegelni, hogy adott esetben felfüggesszük a különböző nemzeti szabályokat az új mobilitási csomag összefüggésében, amely szintén ezt a témát kezeli. A második felvetés pedig, hogy a mobilitási csomag valamilyen módon befolyásolja a jogsértési eljárást, amit az Európai Bizottság kezdeményezett bizonyos országokkal szemben a minimálbér ügyében. Nos, túl sok időnk nincs, az összes kérdést egybegyűjtjük, és utána biztos asszony az összesre válaszol. Szeretnék még valamit elmondani a biztos asszonynak és a kollégáknak is. Hát önök is tudják, hogy a buszok és a teherautók nem tudnak repülni. Ezért felteszem a kérdést, hogy mit teszünk az 561-es szamájjal, amelyet különbözőképpen értelmeznek, és mit kezdünk az akut parkolóhiányjal az Európai Unióban, ugyanis ez vezet el oda, hogy a sofőröknek szállodában kell aludniuk. Hogyan tudunk ezzel a szituációval valamit kezdeni, a teherautókkal, és, a, és nem biztonságosak a parkolók, vigyázni kell a fuvarra, ugyebár Fandelen úr, ön is szólt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kabotásról beszélünk, hogy itt nyomás alá kerültünk, nyilvánvalóan nem ellenőrizhetők a szabályok, ez van. És az ellenőrző szolgálatok sem rendelkeznek kellő kapacitással, egyszerűen a helyi regionális megoszlás nem működik. Nem lehetünk ott mindenütt természetesen. Arról van szó, a helyi és a regionális ellenőrzés nem működik. Ez a helyzet, ezért konkrét kérdés. Miért nem szüntetik meg a kabotást? Igen, nincs kabotás. Miért nem lehet ezt megcsinálni? Ahelyett, amit most csinálnak. És másodszorban hiányoznak a biztonságos munkahelyek. Egy konferencián voltam nemrégiben, én szerveztem meg egyébként az Európai Bizottsággal beszéltünk, viszonylag sok pénzt adnak társfinanszírozás keretében a parkolókra, de hát itt a tagállamnak is hozzá kell járulni. Köszönöm szépen. Még egyszer időt veszek igénybe. Ha nincs infrastruktúra rá, akkor ki fogja ezt felügyelni? Ki vállal felelősséget például a gyorsáramló élelmiszer esetében, ha azt szállítanak, a biztosítást kifizeti, hogyha a lopásra kerül sor, stb. Ezek azért nagyon érzékeny kérdések. Ön azt mondta, hogy a közúti csomag célja, hogy bürokráciát építsünk be, nem erről van szó. A kis és középvállalatok, amelyek csak néhány embert foglalkoztatnak, hát őnekik le kell fordítatni a dokumentumokat a hivatalos nyelvre mindig, a dokumentációt le kell adni, szerződéseket, stb. Ez biztos nem csökkenti a bürokráciát, éppen ellenkezőleg Mit kíván az Európai Bizottság tenni a postafiók cégekkel, és meg, hogy megszüntessék ezeket? Ez egy nagyon fontos kérdés számomra. A következő pedig a javadalmazási rendszereket hogy kívánják összevetni a különböző tagállamokban? Ezek nagyon eltérőek ám, de hogyha ezeket elosztjuk egy adott óraszámmal, munkaóraszámmal, akkor mi lesz? De mondta azt, parancsoljon. Köszönöm. Három rövid kérdésem van. Ezt a harmonizációt hogy lehet megcsinálni, hogyha az ellenőrzések problémája ezen a módon fennáll a hatóságok, nem tudnak beszélni, kommunikálni a teherautósofőrökkel. Vagy itt van a matrica Hát van egy adott éves összeg. Ez ösztönzőként is működhetne, de hát vannak különböző kritériumok, illetve különböző útvonalak, amelyek az autópályák mentén haladnak, le fognak menni az autópályákról a teherautók. Egyszerűen, hogy ne fizessék ki. A kabotás ügyében pedig a kérdés az, hogyan tudják a határokon átnyúló régiókban ezt megoldani majd. A kabotás ezt hogyan érinti? Schmidt asszony. Köszönöm szépen. Először a pozitívum. Örülök, hogy a csomag végre megszületett. Az Euromatrica irányelvre hivatkoznék. Az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy ezen Euromatricák hatájának kibővítése indokolható, azzal, hogy idézek ezen járművek hatásai EU-s problémákat érintenek, és a diszkriminációt ilyen módon lehet megelőzni. A kérdésem most az, hogyan tudja, tudna ezt pontosítani? Miért gondolja az Európai Bizottság, hogy szükség van európai szabályra abban az esetben, hogy egy Amsterdam és Utrecht közötti magánautóút adóit vagy illetményét hogyan kell kifizetni, és a, hogy, a, a, hogyan tudják indokolni, hogy a járműadó megszüntessen a teherautók vonatkozásában, de a személygép jármű vonatkozásában ezt meg sem említik, bár az Euromatrica irányelv hatáját igényelják terjeszteni a személygép járművekre. is. harmadik pont az Euromatrica irányvél, a TNT hálózatokat is támogatni kívánja, és az earmarkingot hogyan tudják itt kezelni. Aztán a negyedik pont, tehát a címzett kifizetésekben. Vannak olyan emberek, negyedik pont, hogy akik nem tudnak munkába menni saját autó nélkül, de így nem tudnak másképp, és gyakran ők is még ö, időt veszítenek, hiszen ö, fizetnek a a dugók miatt, és még most pluszban pénzt kérnek tőlük, és akkor hány autó szövetség eh, vett részt abban a konzultációban, amit az a, a, a, a matrica irányelvvel kapcsolatban eh, fogadnának el? Köszönöm, Schmidt asszony. Nekem is van még egy kérdésem, Schmidt asszony után. Azt szeretném tudni, hogy az Euromatrica, az miért vonatkozik a, ki, a nehéz teherautókra. Miért nem használunk egyetlen matricát mindenkire? Ezzel egy csapással három legyet ütnénk. A tagállamoktól azt kérte, hogy legyenek határidők, jelöljenek meg határidőket az alkalmazásra vonatkozásra. Nos, nekem is van egy kérdésem az útdíjakkal kapcsolatban, de ez nagyon foglalkoztat a német útdíjról szeretnék beszélni, autópályadíjról. Az Európai Bizottság leállított az eljárást. Vannak-e jogi és politikai okai annak, hogy leálltak az eljárással? És van-e a bizottság részéről egy írásos értékelés, amelyhez hozzáfér a nyilvánosság, és aztán ugye a távolság függ autópályadíj szeretnék biztosítani, hogy plusz költségek ne keletkezzenek a felhasználók számára, milyen tervek vannak, milyen javaslatok van. Még egy további kérdés, hosszú távon nem lenne megoldható egy egységes infrastruktúra illetmény Európában, és amit aztán infrastruktúrfejlesztésre kéne célzottan folytatni, Bárc úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, az elmondottakat. Két dolgot vetnék fel. A második rövidített pihenőnap, ez sokakat aggaszt. A luxemburgi csúcs kapcsán a szakszervezetek azt hangsúlyozták, hogy őket nem kérdezték meg ebben a témában. Önök azt mondják, hogy az összes érintettet bevonták a párbeszéd keretében. Most beszéltek velük, vagy nem? A második kérdésem pedig a következő az ellenőrzések. Az ellenőrzés az alfája és az omegája az egész jogalkotásnak ugyebár a tagállamok nem teljesítik az ellenőrzések számát, azt a számot, amit ők maguk fogadtak el. A jövőben adott esetben a tagállamokhoz fordulnak, és elvárják tőlük majd, hogy az ellenőrzések megtörténnek megfelelő számban. Nielsen képviselő. Köszönöm szépen. Most függetlenül attól, hogy szabályok vannak, vagy nincs, a lényeg az, hogy a szabályokat, ha vannak, akkor be kell tartani, és akik nem tartják be a szabályokat, azokat meg kell büntetni, mert különben a szabályok nem mutatnak semmiféle eredményt, és ha a szabályokat nem lehet ellenőrizni, akkor az már a probléma része de egy további aspektus az is, hogy vannak tagállamok, amelyek nem is akarnak, vagy nem kísérlik meg az ellenőrzést. Önök azt mondták, 25 tagállam nem hajtotta végre a szabályokat. Biztos asszony, most miből gondolja, hogy miért gondolja, hogy a tagállamok elkövetnek mindent, amit kell? Halaja, Sander. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a biztos asszonynak a kiegyensúlyozott csomag elkészítéséhez. Mint már mondtam, nyilvánvalóan mindenki talál ebben a csomagban valamit, ami pozitív megoldást jelent. Vegyük az Euromatricát. Ugye ez egy távolság alapú. Vannak kompenzációk azokra nézve, akik a periférián élnek, tehát mm, reális, tényleges költségek jelentkeznek-e pluszban majd a tanulmányokon túlmutatóan? Tehát úgy gondolja ön, hogy ezt mindenhol alkalmazni lehet majd? Tehát minden mobilitással összefüggő szektorban alkalmazni lehet majd ezt a megközelítést? A harmadik pedig, hogyan tudjuk elkerülni, hogy a mobil munkavállalók szenvedjenek ettől. Van ez a bizonyos hírhet fekete lista a munkaadók körében, aztán szóba kerülnek a biztonságos parkolók, ahol szállás is kell, hogy legyen. 2020 után adott esetben lesz-e olyan program egy nagy európai projekt keretében, ahol létrejönnek ezek a nagy parkolók, anélkül, hogy a tagállamok fizetnék ezeket a közösségi költségeket. A nyolc különböző részből áll ez a mobilitási csomag, ugye a közúti csomaghoz még a légi közlekedés, vasúti közlekedés, tengeri közlekedés, aztán a kombinált szállítás. A második kérdés pedig a szállítmányozók kérdése a kabotással kapcsolatban, ahogy ők reagáltak, az megsemmisítő. Azt mondják, hogy megnyitják teljesen a kabotást, és már most az meg most, most is idegesítenek engem, ezzel megnyugtathatom őket? Biztos asszony, önné a szó. Nos, remélem az összes kérdést sikerült feljegyeznie, kabotáz, euromatrica, stb. eléggé váltakozóak voltak ezek. Megadom a szót. Kedves kollégák, képviselők, az összes kérdés, amit feltettek, értékes és fontos, ezt le kell szögezni, és világos választ kell adni. Nem vagyok biztos abban, hogy mindenkinek a kérdésére most ki tudok térni, és abszolút részletes, teljes választ tudok adni, de keressenek meg újra, amennyiben ez nem történik meg. Mindent elkövetünk, hogy elmagyarázzuk, hogy tisztázzuk a helyzetet, nagy csomag kapcsán, de az általánosabb kérdésekre mégiscsak most szeretnék reagálni, elnök asszony, ami itt elhangzott. Sok kérdés volt például a pihenő idővel kapcsolatban a megfelelő parkolók ügyében is számos kérdés felvetődött. Elmondták nekem, hogy újra és újra felhívtuk a tagállamok figyelmét erre. Biztosítaniuk kell a biztonságos parkolást a sofőrök számára a pénzügyi mechanizmusok is figyelembe veszik ezt a projektek esetében. El kell, hogy mondjam, ez része a pénzügyi eszközrendszernek. Hogyha a projektek listáját összeállítjuk, akkor a társfinanszírozásnál ezt figyelembe kell venni. Ezek nagyon fontos projektek, ez fontos a vegyes és az FC projektek kapcsán is. A tagállamok éljenek a lehetőségeikkel, tényleg biztosítsák a megfelelő parkolókat. Mi magunk is emellett szállunk síkra, és szorgalmazni fogjuk. És ö, ö, utána fogok járni annak, hogy hol vannak nem megfelelő megoldások, és igyekszünk majd ösztönözni a biztonságos parkolók létrehozását, illetve a szállásokra is hozzátartoznak ehhez, ha erre szükség van. Egyszerűen joganyagot enélkül nem lehet végrehajtani. A második pont, amelyre hivatkoztak a digitalizáció megint csak, és aztán az útdíj, stb. Az első, tisztázni kell a tagállamoknak joguk van arról, hogy döntsenek, hogy lesz-e údíj vagy nincs. Ez nem kötelező. De hogyha úgy döntenek, hogy van údíj 2027 után, ez távolság alapú elszámolás kell, hogy legyen, és az externalitásokat tartalmazni kell. Aztán lesz tíz év arra, mindenkinek lesz, hogy igazodjon ehhez ez kiszámíthatóságot biztosít a befektetések esetében. A befektetőkre szükség van, mert nekik tudniuk kell, hogy mire költik a pénzüket és miért. Tehát az összes változás itt digitális megoldásokból indul ki, de ehhez megfelelő infrastruktúrája van szükség, hogy tényleg igazodni lehessen a mechanizmusokhoz, amelyeket igénybe veszünk, és, és ezeket hozzáigazítsuk a helyzethez. A, az Euromatrica jelenleg nem biztosítja az externalitások figyelembevételét, az extern költségek színvelem, és hát a jövőben ezt lehetővé kell tenni, és ez csak úgy működik, ha távolság alapú elszámolást alkalmazunk ami pedig a kiegyensúlyozott megközelítést illeti 2018 a multimodalitás éve, továbbra is figyelembe veszük az összes témát, hogyan tudjuk a különböző közlekedési ágokat jobban kiegyensúlyozni, multimodális megoldásokra van szükség, hogyan tudjuk ezeket bevezetni az Európai Unióban, a hiányzó kapcsolatokra ügyelünk, a hiányzó látszemekre ügyelünk, ezeket ki kell alakítani. 2030 előtt egy digitális szint lesz az egész európai közlekedés, hát lefedjük az egész európai közlekedést. Ez nagyon fontos. A digitalizációra szükség van, mert különben nem tudjuk meg végrehajtani, mit szeretnénk, de nem ugyanazon díjakkal. Itt a tagállamok különböző díjakat alkalmaznak. Nem lesz ugyanolyan díj, de a mechanizmus lesz ugyanaz, és ugyanazon standardek alapján kell ezt végrehajtani európai megoldásra van szükség, mert a széttörezett megoldás nem támogatja határokon átnyúló szolgáltatásokat. Az EU egységes piaca igényli a jobb infrastruktúrát a határokon átnyúló szolgáltatások érdekében. Ezért kialakítjuk azt a keretet, amelyen belül, mint mondtam, egyablakos rendszer lesz, és ez rendelkezésre áll szállítmányozók számára. Az ember bejelentkezik az egyik szolgáltatóhoz, és az, az európai szinten tudja a szolgáltatást biztosítani. Tehát Mm, egyetlen operátor biztosítja a nagyszámú szolgáltatást. Természetesen sokak számára ez kihívást jelent, mert itt nagyon csak felrázunk valamit, ami nagyon kényelmes volt. Sokak számára bár nem volt ez egy jó megoldás, de legalább ismerték. Tudom, hogy ez nagy feladat lesz, de kérem segítsenek, hogy kialakítsunk valamit 2030-ig. 2030-ig felrázunk az egész közlekedést, ez, um, kapcsolt megoldásokra van szükség, autonóm megoldások lesznek, és ha ezt akarjuk, akkor ebb szükséges lépéseket kell megtenni. Ami az adminisztratív terveket illeti, látni fogják, és nyilván az összes elemzést, amit elvégeztünk, meg fogjuk mutatni. Ezeknek a tereknek a 60%-a csökkenni fog, és ez nagy arány, magas arány. Tehát ezeket, ha belegondolnak, ezeket az adatokat cserélni fogják, a közúti ellenőrzéseket ha elvégzik, akkor nem lesz három-négy koffernyi dokumentum a sofőröknél, hanem tulajdonképpen adminisztrációtól adminisztrációig, adatcserén keresztül, adatbankokon keresztül el fognak jutni ezek a az információk oda, ahova kellenek. Tehát digitális adatbázisokban fogják ellenőrizni az ellenőrzők az, hogy a regisztrált adatoknak megfelelőek -e azok az adatok, amiket látnak. Remélhetőleg lesz majd még alkalmunk erről részletesebben beszámolni. Nem tudom, mennyi időm van még. Az országok egyébként maguk dönthetik el, hogy mely utakra eh, határoznak meg eh, úthasználati díjat, de amikor ezt a döntést meghoz, meghozzák, akkor ugyanaz a módszer érvényes. Tehát nem tíz különböző matrica eh, lesz alkalmazásban, amit egyébként is nehéz lekapirgálni. Elektromos rendszer fog életbe lépni, és a tehergépjárműveknél ugye 2020, 23, 25, nem is tudom pontosan, onnantól kezdve kötelező lesz ugye az elektronikus úthasználati díj, addigra fel kell, hogy álljon az infrastruktúra. Tehát tudjuk, hogy mi van előttünk, ez óriási feladat, nem ismeretlen dolog. Még egyszer, ez a szám nem csak úgy eszembe jutott, nem csak úgy kiötlöttük, hanem pontosan felmértük, megkérdeztük, hogy kinek mennyi időre van szüksége, milyen beruházási ciklusokban gondolkodnak, hogy elérjük a célt, és hát mindezeket a ciklusokat figyelembe véve, és a jelenlegi infrastruktúrális adottságokat figyelembe véve határoztuk meg a cél határidőket hogy ne óriási terheket rójunk a mostani használóknak. Köszönjük szépen, hogy egy picit még tovább is maradt a biztos asszony, mint ahogy ezt terveztük. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés sikerült. Tisztelt nyitottak az ajtajó, ajtóink. Ez egy olyan csomag, amelyet nem fogunk tudni egy-két hónap alatt lezárni, hanem több hónapra is szükség lesz ehhez. Nagyon fontos, hogy a kapcsolat megfelelő legyen a bizottság és a Parlament között. Köszönjük szépen, hogy részt vett ebben az eszmecserében. Hello, Madame la Commissaire va rester. A biztos asszony velünk marad. Azt fogom azonban kérni, hogy a web streaming leállítása eh, miatt egy rövid született tartsunk, illetve hogy mindenki, aki nem vett részt a, rész az eltülésen, az távozzon